darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten, die heute allen Mitgliedern offen steht, ist Megnyitom az elnökök értekezletét, amelyen ma minden képviselő részt vehet. Üdvözlöm Franz Timmermans urat. Ahogyan tudják, a parlament a 118. cikk értelmében illetve az eljárási szabályzat 16. pontja alapján jár el a biztosok megszavazásával kapcsolatban. Bizonyítani kell a biztosoknak, hogy képesek az európai ügyet szolgálni, és saját személyes függetlenségüket is demonstrálni tudják ami a portfóliójukat illeti értékelni kell, a szakterülethez való alkalmasságukat és a személyiségüket. Ez a mai az utolsó meghallgatás, mielőtt sor kerül az értékelésre, amelyet majd a bizottsági elnökök végeznek el. Timmermans úr, Először egy maximum 15 perces bevezető előadást, nyilatkozatot fog e, tenni. Ezt követik a kérdések. E, Timmermans úrnak e, összesen 45 kérdést tesznek fel, majd a tisztelt kollégák. Minden kérdésre maximum egy perc áll rendelkezésre. Timmermans úrnak kettő perce van a, minden kérdés megválaszolására. Mivel korlátozott az időnk, arra kérem önöket, hogy mindenki tartsa be a rendelkezésre álló időt, az időkeretet, és próbálja meg a lényegre koncentrálni a kérdés feltevésekor. A meghallgatást a parlament az élő közvetíti az internetre. Még egy technikai dolog, hölgyeim és uraim, nyilván ismernek engem, de én nagyon barátságos, kedves ember vagyok, kivéve, hogyha valaki túllépi a rendelkezésre álló időt. Ez ma különösen szükséges és fontos, hogy betartsuk ezt a szabályt, mert eh, Timmermans eh, úrnak és önöknek sem tudunk elég időt adni, tehát 50 másodperc után már itt ezzel kell villogni, ezt ismerik a plenáris ülésen, ez 60 másodperc után szokott történni, és akkor eh, sajnálom, sajnos meg kell vonnom a szót, elnézést, hogy ezt ennyire nyíltan el kell, hogy mondjam, de így lesz, és ez Timmermans úr önre is vonatkozik. Önnek egy perccel több ideje lesz majd a kérdések megválaszolására, tehát kettő perc, de ennél több nem látja majd itt ön előtt van egy képernyő, látni fogja, amikor ez a két piros csillag megjelenik, akkor látja, hogy vége van a rendelkezésre álló időnek letelt az idő. Van-e valakinek kérdése az eljárással kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor Timmermans úr, önöké, öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek ma tíz nagyon intenzív nap végén, amikor is az európai demokrácia legjobb formáját mutatta. Az első olyan bizottság ez, amely valóban az Európai Parlamentben születik meg. Öt év együttműködés, partnerség, igazi politikai párbeszéd elejét látjuk. 2014 nagyon különleges év Európa számára. Száz évek kezdődött a két öngyilkos háború körül az első, amely tönkre összekötette európai népeket, és két generáció legjobbjait eh, pusztította el. 70 éve felszabadult Nyugat-Európa, és elindult ez az egyedülálló projekt, amelyet európai integrációnak hívunk. A nemzeteknek most már nem brutális erővel, dominanciával kell keresni a biztonságot és a prosperitást, hanem azzal a gondolattal, aminek a megvalósításáért én élek, ez pedig a béke, a biztonság, és pontosan 25 év óta ez a gondolat már minden európai előtt nyitva áll. Amikor a berlini fal eh, leomlott, eh, akkor véget ért eh, a korábbi korszak, amit a vasfüggöny jellemzett. Ahogy Veszap Havel mondta, a mm, nyugat és a kelet azóta csak földrajzi minősítők, és nem politikai kategóriák. Ha visszanézzünk az elmúlt 25 évre, európai nemzetek fantasztikus átalakulásra voltak képesek. A legidősebb lányom 1986-ban született, akkor még elképzelhetetlen volt, hogy vége lesz Európa megosztottságának. A legidősebb fiam 1989-ben, amikor már megvalósult ez a korábban elképzelhetetlen dolog. A legkisebb fiam 2004-ben született, amikor tíz ország átalakította a társadalmát, és tagja lett az Európai Uniónak azért azt is látnunk kell, hogy még vannak súlyos hiányosságok, és hogyha a Juncker bizottság megkapja a jóváhagyást, akkor be tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk kezelni ezeket a problémákat. A kiinduló pont, hogy azért a helyzet nem annyira rossz, mint ahogyan néha felvázolják. Európa képes volt egy alapvető átalakulásra, Európa nem fragmentálódott, nem omlott össze, megőrizte a közös egységes valutát, és bár a 1930-as válság óta a legszörnyűbb válságon mentünk keresztül, mégis bár európaiak milliói elvesztették a, a munkájukat, azért, és kevesebb a társ szociális védelem, mint amire szükség lenne, azért Európa mégis bizonyított, hogy képes választ adni globális politikai gazdasági, szociális kihívásokra. Nekünk politikusoknak biztosítani kell, hogy a megfelelő eszközöket alkalmazzuk, és megér, kiérdemeljük a polgárok belénk vetett bizalmát, megfelelünk az elvárásaiknak. Hogyha önök jóvá hagyják a jelölésemet, energiámat, tapasztalatomat, meggyőződésemet arra fogom felhasználni, hogy sikeres legyen Juncker úr programja, amelynek lényege a munkahelyteremtés, növekedés, tisztességes, demokratikus változás, változások, helyre kell állítanunk az emberek az EU-ba vetett bizalmát. Nagyon gyakorlati eredményeket kell, hogy tudjunk felmutatni, biztosítva azt, hogy az EU valóban az embereket, a tagállamokat szolgálja. A bizottságnak nem a kellemes dolgokat kell megtennie, hanem azokat a dolgokat, amelyekre szükség van. És a Juncker-féle politikai iránymutatásoknak ez a lényege, ez a program egy olyan politikai program eredménye, amely számíthat az Európai Parlament többségének a támogatására, és a e, júniusi Európai e, Tanács által elfogadott e, iránymutatása. A jobb jogalkotás, eh, az intézményközi kapcsolatokra való eh, hangsúly helyezés, az, hogy állandóan odafigyeljünk eh, a jogállamiság és az alapvető jogok minden aspektusára, véleményem szerint erre van szükség ahhoz, hogy a dolgokat jobban csináljuk. Ez mindez a párbeszéddel kezdődik. Ez közös politikai prioritásunk. A kérdés az, hogy hogyan érjük el ezeket. Hogyha eh, megadják nekem a bizalmat, az jövő év elején azt fogom javasolni, hogy a eh, kollégium készítse el a eh, javaslatok egy listáját, amely azoknak a jogalkotási javaslatoknak a listáját, amelyeket vissza lehet vonni a parlamenttel történő konzultáció után, és a jobb jogalkotást, a jogszabályok felülvizsgálását illeti egy egy olyan intézményközi megállapodás alapján, amelyet majd az EU szerződés 17. cikke értelmében el fogunk tudni fogadni. A bizottság hatásvizsgálatokat fog készíteni, és arra bátorítom a tanácsot, hogy kövesse az Európai Parlament iránymutatását, és biztosítsa azt, hogy a jogalkotási javaslatok hatását ne csak az Európai Bizottság értékelje, és ne csak a jogalkotási folyamat elején. Az is nagyon lényeges, hogy a változások hatását vegyék figyelembe, és a bizottság hatásvizsgálati testületében független emberek üljenek, akik nagy szakértelemmel rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédet is erősítsük, hogyha sárga vagy narancssárga kártyát használunk, akkor a bizottságnak ezt figyelembe kell venni, és egy indokolás ellátott választ kell adnia meggyőződve arról, hogy a biztosok közvetlenebb párbeszédet kell, hogy folytassanak a nemzeti parlamentekkel, és közvetlenül oda kell figyelnie a parlamentek, nemzeti parlamentek megjegyzésére, és indokolt esetben választ, megfelelő választ kell adni az Európai Parlamentet is be kell vonni ezekbe a vitákba. Ha jobban megértjük egymást, a szubszidiaritás elve is segíteni fog minket abban, hogy ott lépjünk fel, ahol erre szükség van, és közös megközelítés alapján próbáljuk megvalósítani a céljainkat. Az Európai Unió a nemzetek és polgárok közössége, akik az elmúlt évtizedekben egyre közelebb kerültek egymáshoz, hanélkül, hogy megkérdőjelezték volna a nemzeti identitásokat vagy a nemzetállamok fontosságát. Meg győződve arról, hogy az EU csak akkor lehet erős, hogyha a tagállamok is erősek, és a tagállamok ereje az unió erején nyugszik. Személyes tapasztalatom is azt mondatja velem, hogy csak együtt tudunk valódi változásokat elérni, beszélni olyan globális kérdésekben, mint a klímaváltozás, a terrorizmus, vagy olyan országok, mint Ukrajna szuverenitásának a megőrzése. Az államok és a polgárok, az EU két alapvető összetevői. Az EU nem lesz sikeres, hogyha ezek közül az egyik vagy másik, a másik kárára akar érvényesülni politikai testületek természetéből adódik, hogy az új kezdeményezésekre jobban odafigyelnek, mint a meglévő jogszabályok értékelésére. Ezt meg kell változtatni. Jobban oda kell figyelnünk a polgárokra, a vállalatokra, akik a jogszabályok alkalmazói. Nagyon őszintének kell lennünk arról, hogy mi az, ami nem működik, vagy nem szándékolt következményeket is be kell ismernünk. Akkor lehetünk csak sikeresek, meg, hogyha jobban egyeztetünk, többet egyeztetünk a tagállami érintett felekkel, minden szereplővel, vagy az itteni Brüsszelben működő képviselőikkel is. Az intézményközi megállapodás keretében kötelező lobby nyilvántartás, lobbista nyilvántartásra fogok javaslatot tenni. A jobb jogszabályalkotás nem jelent deregulációt, és nem ideológiai motiváltságú. Itt arra van szó, hogy a szükséges vettépet, a szükséges bürokráciát építjük le. Ez különösen a KKV-k számára jelent nagy problémát. Fontos, hogy könnyebben lehessen vállalkozni, embereket alkalmazni, munkahelyeket létrehozni. El kell távolítani az administratív terheket, a szükséglenen vagy elavult jogszabályokat. Hogyha itt sikerül elő, előre lépnünk, akkor eh, az európai polgárok érezni fogják, hogy meghallják az ő szavukat, és látják őket eh, Európában. Ahogy mondtam, én semmi ideológia nincs emögött, én gyakorlatilag ember vagyok, és eh, ahogyan mondtam, ha belém helyezik bizalmukat, akkor támogatni fogom kollégáimat az ezzel kapcsolatos munkánkban. A választó polgáraink túlnyomó többsége Brüsszelt hibáztatja sok hibáért és csalódottságért. És ezért látnunk kell azt, hogyha valamik más intézményre mutogatunk, az nem segít, sőt, ennek az ellenkezője lesz igaz. Nem leszünk sikeresek akkor, hogyha nem érezzük valamennyien azt, hogy sürgetően kell cselekedni és csak akkor leszünk sikeresek, hogyha európai értékeink és elveink mellett eh, kitartunk. Eh, ez eh, egyesít minket a sokszínűségben is. Következeteseknek kell lennünk, alaposnak, amikor az EU intézmények a jogállamiság alapján járnak el, ugyanúgy, mint, a, mint valamennyi tagállam. Hogyha akár egyikünk is ezt nem teljesíti, az az valamennyiünk hitelességét csorbítja. A bizottság, mint a szerződés őre, az alapvető jogok kartájának is az őre, és személyesen is felelős azért, hogy biztosítsa ezt minden, mindenki tartsa tiszteletben a kartát. Felelősségemnek tartom azt is, és a bizottság rendelkezésre álló minden eszközt fel, tudom, fel fogom használni, használni, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartását, a jogállamiság érvényesítését mindenütt, minden körülmények között kikényszerítsem kollégáimmal szoros egyetértésben és ha, a szükséges, akár az Emberi Bíróság vagy az Európai Bíróság bevonásával. Szorosan fogok egy, együttműködni nemzeti, tagállami, európai és nemzetközi szervezetekkel, akik szintén az alapvető jogok védelméért küzdenek. Itt egyikünk sikere, mindannyiunk sikere, hiszen valamennyien ugye azokat az alapjogokat szolgáljuk. Sok mindenre lehet még javítani az együttműködésben is. Ennek érdekében éves kolokviumokat fogok szervezni Európában, ezzel megvitatjuk az alapvető jogok szerepét, és mert részt fog venni az összes intézmény, nyilvánvalóan természetesen az Európai Parlament is. Tisztelt képviselők, bevezetőmben megpróbáltam néhány gondolatomat megosztani önökkel azokról a kérdésekről, amelyeket a legfontosabbnak tartok. Ezek az alapvető jogok eh, védelme eh, minden európai számára, jobban működő eh, jogszabályok létrehozása, és egy olyan új bizottság, amely az európaiakat szolgálja. Ez természetesen nem egy teljes lista, örömmel várom a kérdéseiket, és így megtaláljuk a közös alapját annak, hogy egy igazi politikai párbeszédet kezdjünk. A, ha nem változik semmi, az, az tulajdonképpen nehezebb, mint ha megváltoztatjuk azt a kultúrát, amelyben különböző szervezetek működnek. Nehezebb nem változtatni, mint szakítani a régóta megszokott gyakorlattal és mentalitással. De az a változás, amire a Juncker Bizottság javaslatot tesz, alapvető fontosságú, hogyha azt akarjuk, hogy ismét legyenek munkahelyek, növekedés, tisztesség, remény Európában, hogyha siker, sikeresek akarunk lenni, szükségünk van az önök támogatására, és nem csak erre, hanem a teljes elkötelezettségükre. Lehet, hogy túl nehéznek tűnik a feladat, és lehet, hogy időnként elveszítjük a reményt és a bátorságot, de gondolnunk kell azokra, akik létrehozták ezt az egyedülálló konstrukciót innovatív módon változtatták, korszerűsítették, javították. Az ő örökségüknek a hordozói vagyunk, és a történelem könyvekkel ben ez ma és holnap is a mi feladatunk, valamennyünk feladata. Az, a tény, az tény, hogy ez egy nehéz feladat, de ez lehetővé teszi számunkra azt is, hogy büszkévé tegyük a szüleinket, büszkék legyenek arra, amit mi csinálunk, és a gyermekeink is büszkén nézenek vissza majd egy távoli, fényes jövőben erre a korszakra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Timmermans úr, González Pons képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Timmermans úr az Európai Néppárt nevében. Osztjuk azokat az értékeket, amelyekről szólt bevezető felszólalásában. Osztjuk azt a kívánságát is, hogy az alapértékeinket védjük az emberi méltóságot, az egyenlőséget, a szolidaritást. Ezek olyan alapelvek, amelyekről nem mondhatunk le. Ez pedig eh, világossá vált az expozéjában is. Európának figyelnie kell ezekre az alapjogokra. Fel kell szólalnunk és tennünk kell a terrorizmus ellen. Minden lehetőségünket meg kell ragadni, hogy védjük a jogállamiságot, és hogy védjük a biztonság és a jogállamiság hazáját, amelyet Európában építünk. Szíriában és Irakban is pillanatnyilag több száz európai terroristaként jelenik meg és gyilkol. Szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen intézkedéseket szeretne tenni, milyen intézkedéseket szeretne javasolni, hogy védje az európaiakat a terrorizmus és a szervezet bűnözés szemben. Köszönöm a kérdést. Ez az egyik legbonyolultabb dolog. A nemzeteknek és az Európai Uniónak ugyanez az egyik legnagyobb gondja. Itt fiatal embereket bújtatnak fel hogy elmenjenek külföldre, és a sárba tiporják a legalapvetőbb európai értékeket, utána pedig visszajönnek, és a társadalmainknak fenyegetés jelentenek. El kell mondanom, hogy a terrorizmus ellen mindent meg kell tennünk. Együtt kell működnünk, hogy valamilyen választ találjunk a biztonságunkat fenyegető kihívásra. Egy nyilvánvalóan velünk élő veszély. Ez minden európai számára. Nyilvánvalóan a tagállamaink elsődleges feladata ez. De hogyha az Európai Unióra gondolunk, és az Európai Bizottságra gondolunk, akkor a terrorizmus elleni harc nem mentesít minket attól, hogy tiszteletben tartsuk azt az alapvető jogot, amiért küzdünk. Nem szabad az alapvető jogokat csorbítani, csökkenteni a terrorizmus elleni harcban. Hogyha megsértenénk az alapvető jogokat, akkor azokat a dolgokat sértenénk meg, amelyek a terroristák elleni harcban az erkölcsi alapunkat képzik. Minden egyes európai intézménynek, tagállamnak el kell fogadnia azt az alapelvet, amely az Európai Unió alapszerződésében van. Köszönöm. Pitella úr. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt a szocialisták és a demokraták frakciójának a nevében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen kiváló bevezetőt tartott Timmermans úr. Az utolsó szavai igazolták, hogy az Európai Unió és a polgárok között van egyfajta szakadás. Az európai projekt veszélyben van. Ennek az ellenszere pedig a polgárok megnövekedett szerepvállalása. A piramist ismét a feje tetejéről a talapzatára kell helyeznünk a Lisszaboni szerződésben pedig feketén-fehéren olvasható az, hogy a polgároknak joga van népszavazást kírni olyan témákban, mint a vízhez való jog, a környezetvédelem, a munkához való jog. Hogyan szándékozik megfelelni ennek a kihívásnak? Az új bizottság hogyan szeretne ezekkel a kihívásokkal szembesülni? Köszönöm a kérdést. Én saját magam is tettem kezdeményezést a megbeszélések alatt, a Lisszaboni szerződés előkészületi munkálataiban, hogy legyen az európai polgároknak egy kezdeményezési joga. Az elmúlt években átéltük, hogy a bizottság úgy reagált, amit én nagyon jól meg tudok érteni. De ez a reakció azért eléggé gyakran nagyon jogászkodó volt. Az európai polgári kezdeményezés nem jogi, hanem politikai okokból vezették be. Éppen ezért azt javaslom, hogy politikaibb cselekvésre van szükség, amennyiben vannak európai állampolgári kezdeményezések. Ezeket a kezdeményezéseket politikai kezdeményezésként kell elismernünk. A szerződésben benne van, és be kell tartani azt, ami a szerződésben van, hiszen a szerződés kötelez minket, és vezet minket. De megvan az a lehetőségünk is, hogy politikai vitát tartsunk az aktuális kérdésekről, tehát amennyiben biztonsági kérdésekről van szó, amennyiben a bizottság, a parlament kezdeményezéséről van szó. És hogyha a lakosság szeretne részt venni ebben a politikai vitában, akkor a bizottságnak és az Európai Parlamentnek is egyet kell ezzel érteni, hogy igen, beszéljük meg a polgárokkal, és ne csak azokkal, akik itt vannak Brüsszelben, hanem azokkal az emberekkel, akik ott vannak a tagállamokban, akik szeretnének találkozni, esetleg biztosokkal, képviselőkkel. Fandálen úr? Nagyon sok polgár kritikusan áll a helyzethez, ami kialakult a választások után. 97 óta léteznek ilyen választások, és még mindig azt látjuk, túl gyakran hallom azt az emberektől, hogy túl sok szabályt alkot meg Európa. A jogszabály alkotásért felelős biztos eh, vajon eh, az irritáció felől el tud-e minket vinni az inspiráció felé a jogalkotás területén, eh, hogyan, hogy Európa hatékonyabban tudjon működni. Ugyanis ma Európa különböző küszöbértékeket, szabályokat határoz, határoz meg, például a szociális bérlakások bérét meghatározza. Ön konkrétan milyen intézkedés intézkedéseket fog tenni annak érdekében, hogy hatékonyabban átalakítsa Európát, és ne irritáljanak minket a dolgok, hanem inspiráljanak. Frag? válaszolok akkor hollandul a kérdésére. Amikor tavaly, nagyjából ugyanekkor, Kievben a Majdan téren jártam, akkor még láttam, hogy Európa igenis inspirál, még mindig sok millió Európa számára az inspiráció forrása Európa egy olyan világban, amiben rengeteg a bizonytalanság. Tehát nincs hiány inspirációban. Ugyanakkor azonban nagyon is igaza van, aki azt mondja, hogy Európa irritál is, hogy nagyon sok a hiányosság a jogszabályalkotásban, vagy a jogszabályok alkalmazása tekintetében is. És ehhez parlamentekre is szükség van. A bizottság eh, persze mm, dolgozik, eh, a bevezetőben bejelentettem, hogy milyen intézkedéseket szervezünk, de a parlamentre is szükség van. A parlament is komoly munkát kell, hogy végezzen, eh, saját maga is bejelentette, hogy lesznek hatás tanulmányok, és azután meg kell győzni a tanácsot is arról, hogy neki is el kell végeztetni a hatás vizsgálatot az általa tárgyalt jogszabályokkal kapcsolatban. Még a legkisebb vállalkozó, és hogyha megkérdezzük, hogy mit gondol, gondol Európáról, akkor azt mondja, hogy hát bajom van vele, bürokratikus terhet jelent, és hogyha ezt megszüntetjük, hogyha lehetővé tesszük, hogy az emberek könnyebben, jobban tudjanak vállalkozni. Mondjuk mondanék egy példát, a pékségek, az én ország, abban az országban a legjobban ismerek, a gazdasági minisztérium készített egy elemzést, és még a legkisebb üzemek számára, a, hogyha a bürokrácián csak egy picit is leépítünk, akkor sokkal hatékonyabban tud működni a kis vállalkozás. Tehát sokkal több munkahelyet tudnak majd létrehozni. Az európaiak 85%-a kis és középvállalatnál dolgozik, tehát őket kell megcélozni az intézkedésekkel, és itt lesznek a legpozitívabb eredmények. Thank you, Chair. And, uh, Köszönöm szépen. Üdvözlöm, Timmermans úr. Az ALDE frakció üdvözli az alelnökök kabinettjét, amely egy új létesítmény. Azonban ezt a két lépcsős rendszert eh, nem biztos, hogy elfogadjuk. Mit gondol, hogyan fogja a többi biztost megfegyelmezni? A többieknek igazából nincs ilyen eh, hatalma. Tehát vannak a biztosok, akik benn vannak a kabinetben, és vannak olyanok, akik nincsenek benne. És a másik kérdésem pedig az, hogy ha látjuk a fanatikusokat, akkor Európának válaszolnia kell a demokrácia alapján. Az a alapjogokat mindenképpen meg kell védenünk. Ön arról beszélt, hogy az alkotmányos diverzitás is figyelembe kell venni. Ez mit jelent? Hogy kulturális hagyományként elfogad alapjogi sértéseket? Elfogad olyan dolgokat, amelyek alássák a demokráciát? Tehát elfogad olyan dolgokat, Timmermans úr, amelyek az elveink ellen vannak, csak azért, mert valaki más hagyományába beletartozik? Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Szeretem, szeretem az ilyen kérdéseket. Tehát kezdjük. Kezdjük a második kérdéssel, mert ez egy eh, nagyon alapvető dolog megpróbálok együttműködni mindenkivel, aki Európában az alapvető jogokat előmozdítani szeretné. Szeretnék ez egy intézményi hálózatot létrehozni ennek érdekében. És az alapjogi ügynökséggel nagyon szorosan szeretnék együttműködni a Velencei Bizottsággal, emberi jogi aktivistákkal, NGO-kkal és nem kötő kompromisszumot az alapjogok tekintetében. A kulturális különbséggel nem lehet ezt elmagyarázni. Nincs olyan kulturális kontextus, amely az alapjogok megsértését elfogadtathatná. Az Európai Unió a kartában, amelyet az Európai Parlament és a nemzetállamok parlamentje elfogadtak, benne van. Amit nekem tennem kell, az az, hogy betartassam a tagállamokkal a kötelezettségeiket, és minden eszközt alkalmazni fogok, hogy kikényszerítsem az alapértékek betartását. Hiszen a tagállamok saját maguk fogadták el ezeket a szabályokat. Tehát nem kell aggódni. A bizottság azokra a prioritásokra fog koncentrálni, amelyeket Juncker elnök meghozott, és amelyeket a parlament többsége is támogat. Olyan bizottságot fogunk létrehozni, amely prioritásokra koncentrál majd. A szerződés meg megadja nekünk a lehetőséget. A szerződés rögzíti a biztos pozícióját természetesen a bizottság elnökének megvan a joga ahhoz, hogy megszervezze a bizottságát. És így egyszerűbb lesz prioritásokat meghatározni, és meg fogjuk mutatni, hogy képesek vagyunk erre. Cimmer asszony? Timmermans úr, úgy értettem, hogy nem akar ölepként viselkedni, akkor a Juncker elnök balkeze lesz. És így megvan a lehetősége arra, hogy amit követel a tagállamoktól, tehát hogy az alapjogokat, emberi jogokat ne sértsék meg, akkor jó lenne, ha ezt a bizottságra tekintve is alkalmazná. Tehát a trojka politika, a megszorítási politika pedig az emberi jogokat és az európai alapjogi kartát is megsértette. Hogyan akarja megakadályozni, hogy itt bizonyos jogszabályok hatásvizsgálatánál jobban odafigyeljenek az emberi jogok betartására. Van még egy kérdésem. A nemzeti parlamentekkel folytatott dialógus során hogyan hat oda, hogy a tagállamok igazából rendelkezésre bocsássák a nagy befektetésekhez szükséges összegeket. Parancsol? Az alapjogokat védeni fogjuk. A tagállamokban és az intézményekben is. És esetleg hallották azt is, hogy jelentésében Juncker bizottsági elnök megígérte, hogy gondoskodik arról, hogy az új intézkedéseknél jobban figyelembe veszi a szociális komponest. Nagyon fontos számunkra az, hogy garantáljuk, hogy a szociális szempontokat is figyelembe veszük az intézkedések kidolgozásánál. Ezt Juncker úr megígérte, és ezt így is fogjuk tenni. Ami pedig a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédre vonatkozik, gondoskodnunk kell arról, hogy eh, mozgósítunk forrásokat, és pedig ott, ahol vannak, hogy befektethessünk az európai gazdaságba, hogy eh, ismét több munkahely legyen, hogy eh, több remény legyen az európai lakosságban, amely tényleg nagyon sokat szenvedett a válságtól. Úgy gondolom, ahogy Juncker úr jelezte is, ez összefügg a nemzeti lehetőségekkel, összefügg az itteni költségvetésünkkel, összefügg befektetésekkel az Európai Beruházási Bankkal, és szerintem sikeresek leszünk, mert ahogy Dombrovskis kolléga tegnap említette, most Európának befektetésekre van szüksége, és meg vagyok győződve, hogy meg is lesznek a befektetések. Lambert úr. Köszönöm, lehetőséget adok Timmermans úrnak arra, hogy franciául is beszéljen. Én egy idézettel kezdeném. Az egyenlőtlenségek világában egyértelműen a törvény az, ami felszabadít, és a dereguláció az, ami elnyom. Az ön hírneve egy kicsit zavar bennünket, és szeretném, hogyha két ponton is pontosítaná, hogy mit ért better regulation -ön. Először is egyértelműen az európai társasági adóharmonizáció ellen nevében szólalt fel. 28 különböző adórendszerben működnek a cégek, ezért igazából a multinacionális cégeknél van a szuverenitás, és nem a demokráciák oldalán. Mit értett azon, amit mondott annak idején? A második kérdésem, az ISDS mechanizmust vezetjük most be a kereskedelmi egyezményekbe. Egy olyan rendszerről van szó, ami eltántorítja az államokat a szabályozástól. Ez is része a Better Regulationnek, szeretném megkérdezni. Timen, Mansur, köszönöm szépen, elnök úr. ha gondolják, akkor az elnök úrral, ami saját dialektusunkat is szívesen beszéljük, de ami az adóharmonizációra vonatkozó kérdést illeti, én a szerződésben korlátozásokat látok, a bizottság tehet javaslatokat, de csak a szerződés alapján azt nem haladhatja meg hogyha szerződés módosítását javasolják önök, akkor ez más helyzetet eredményez. A bizottság nyilván a jelenlegi szerződéses állapotból indulhat csak ki. Ezért én nem látok az Európai Uniónál jogkört ezen a területen pillanatnyilag. Ami a bíróságokhoz való hozzáférést illeti, Jurova kolléganőm elég világosan fogalmazott ezzel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy más biztos képviselőtek is, akiknek kérdéseket tettek fel, konkrétan ezt a kérdést is. Nem lehet szó arról, hogy az európai állampolgárok jogai sérüljenek azáltal, hogy nem fordulhatnak európai bíróságokhoz jogvita esetén. A pillanatnyilag tárgyalás alatt álló egyezmények véleményem szerint nem járhatnak azzal az eredménnyel, hogy korlátozzák az Európai Bírósághoz való jutást. Tehát a más országokkal való tárgyalások során, így az Egyesült Államokkal folyó során is, ez egy fontos követelésünk lesz. Borelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, mivel a jobb szabályozásért is felelni fog, illetve az igazságügyi tárcák és jogi tárcák koordinációjáért is. Mint tudja, ez egy kicsit aggaszt bennünket. A az európai pénzek egy jó része a szervezet bűnözésnél landol. Hogyan fog és milyen kezdeményezéseket fog konkrétan tenni a különböző területeken annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a pénz így kiáramoljon? olyan cégekhez, szervezetekhez, amelyek a szervezetbűnözést pártolják. Timmermans úr. Nos, nyilvánvaló, hogy az európai intézményeknek felelősen kell fellépniük ebben, amikor európai döntésekről van szó, amelyeknek kihatásuk van a tagállamokra. Ez, ez világos, hogy így van. Ezzel párhuzamosan Borelli úr ön pénzekről, pénzösszegekről beszélt, és ezeknek a felhasználásáért a tagállamok is felelősek, illetve időnként nem is központi nemzeti szinten elhelyezkedő entitások felelősek érte. Úgy gondolom, hogy nagyon alapos munkát kell végeznünk a tagállamokkal együtt gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a pénzek eljussanak a haszon élvezőhöz, eh, ahhoz, akihez el kell jutniuk ne hagyjunk túl nagy mélegelési jogkört a tagállamoknak. Nyilván a tagállamoknak be kell tölteniük a feladatukat az állampolgárokkal szemben, hiszen az állampolgárok adóbevételei, illetve adóbefizetéseiből származnak ezek a pénzek. A szembevőszék segítségével, illetve kutatások segítségével gondoskodnunk kell arról, hogy végig jó helyre kerülnek a pénzek. Hübner asszony. A az intézményközi megállapodás van, az is benne van, hogy legyen jobb a jogalkotás. A bizottság, az Európai Parlament, a tanács is úgy döntött, hogy az intézmény közi megalapodással javítják a jogalkotás szerzetét. És azt hiszem, hogy a szerződés 17-es cikkében is hasonló található. Az Európai Bizottság sajnos nem élt eddig ezzel a lehetőséggel. El tudom képzelni, hogy a polgárok elvárják tőlünk, hogy jobban együttműködjünk, hogy hatékonyabb legyen az együttműködés, és a közös jogalkotás egyszerűbb legyen az intézmények között. Jobb legyen az együttműködés. A kérdésem a következő. Egy teljesen új intézményközi megalapodást szeretnének kidolgozni, amelynek része a jogalkotási program is, és ez leváltana a 2003-ast, amely a jogalkotást eddig szabályozta, vagy pedig valami teljesen másra gondol. Köszönöm. Köszönöm lengyelül várom a választ. Köszönöm szépen. Just about... Igen, de azt hiszem ez minden. El kell mondanom, hogy szégyelem magam, hogy nem beszélek lengyelül, tudnom kéne, hiszen lengyel katonák szabadítottak fel Brédában 70 éve. De, hogy megválaszoljam a kérdést, és pedig pontosan, ami szándékomban áll, az az, hogy jobb jogalkotást szeretnék, jobb szabályokat szeretnék, ezért párbeszédet fogok folytatni az Európai Parlamenttel, hiszen az Európai Parlament ezen fáradozik. Tehát például a saját hatástanulmányában. Ez nagyon jó, hogy tovább, halassunk, tovább haladhassunk. De még mindig meggyőzésre van szükségünk a tanács szintjén, hogy a tanács is kövesse ezt a megközelítést. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően fontos, hiszen eh, pillanatnyilag nagyon fontos az, hogy eh, nézzük meg, hogy a jogalkotásnak milyen eredménye lesz. Tehát amikor a jogalkotási folyamat már elindul a saját pályáján, akkor már nem olvassa el senki. Akkor már nincsenek társjogalkotók, tehát a tanácsban ezt elolvassák, tanácsban véleményezik, tehát ez egy nagyon egyedülálló rendszer. Éppen ezért különféle elemeket tartalmaz. Nemzeti szinten is. Ezt figyelembe kell vennünk. De kétségek vannak annak tekintetében, hogy mi csinálunk, hogy milyen hatástanulmány folytatunk, kétségek vannak a szakértői csoportok véleménye tekintetében. Én a parlament partnere szeretnék lenni, hogy jobb rendszerünk legyen. Tehát nem kell egy teljesen új rendszert létrehozni, de hogyha pontos változásokat tudunk elérni a parlamenttel való együttműködésünk, az jó. De kezdjük el a párbeszédet, nézzük meg, hogy mit szeretne a parlament, mit szeretne a bizottság, és a legfontosabb, hogy meggyőzzük a tanácsot, hogy erre szükség van. Köszönöm, Timmermans Monszúr, Bresszó asszony. Tisztelt. Tisztelt jövőbeni Alelnök úr, hogyha megnézem, hogy milyen sok minden tartozik, sok terület tartozik az ön portfóliójához, és ezek közül a legfontosabb a jobb minőségi jogalkotás, akkor a kérdésem az, hogy ne felejtkezzünk meg eközben az Európa jövőjéről folyó alapvető vitáron sem. Az ön megítélése eh, szerint eh, a jelenlegi eh, szerződésekben rejlő összes lehetőséget ki tudja majd használni, vagy pedig törekszik egy teljes felülvizsgálatra, a jogszabályok teljes felülvizsgálatára? Ez vajon arányos, méltányos? Itt van azután a stabilitás és növekedési paktum. Ezt az első vagy a második szakaszban kívánja majd felülvizsgálni. Hát, sok kérdést kapok. Azt gondolom, hogy mm, a Lisszaboni szerződést még nem aknáztuk ki teljesen. Még nagyon sok területen eh, lehet kezdeményezést tenni annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. És eh, amikor már nem lesz felépési lehetőségünk, akkor megnyithatjuk a vitát arról, hogy módosítsuk el a szerződést. Én nem szeretnék túlságosan leragadni ennél a vitánál, hiszen emlékezhetnek rá, hogy a legutóbbi esetben mennyi nehézségbe ütköztünk, amikor a szerződést módosítani akartuk. Szükségünk volt rá, de nem volt eszközünk arra, hogy minden állampolgárt meggyőzzünk. Láthattam ezt a saját országomban. 2005-ben elég elkeserített ez. Ki kell teljes mértékben használni tehát a jelenlegi szerződés lehetőségeit, és ezt még nem tettük meg teljesen. Na most, ami a híres Fiscal Compactnak az integrációját jelenti, beépítését jelenti. Természetesen felvetődhet, hogy az európai szerződésekbe beültessük, de ez nem kell őket módosítani. Kirkhope Timmermans úr írásbeli válaszában kijelentette, hogy gondoskodni fog arról, hogy a bizottság minden reagálása a szubszidiaritás és az arányosság jegyében, illetve az alapjogi karta jegyében fog történni. Azt is biztosíthatja ön, hogy a józanésznek is meg fognak felelni ezek a reakciók, hiszen az egyensúly és a józanész nagyon fontos egy ilyen nagyon polarizált és árnyalt politikai területen, amilyen a belés igazságügyek területen. Milyen milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az egyensúlyt és a bizalmat helyreállítsa, annak érdekében, hogy az állampolgárok ne csak az adatjogok terén lép, felépő EU-t érzékelje, hanem a szabad mozgás pozitívumait is biztosítja számára. Kérem, ne a Yorkshire dialektusban válaszoljon. Tessék! nem fogok, ezt ígérhetem. Nos, az ország, amit ön legjobban ismer, a józanész szülőhelye, és az ön országának politikai vitáit követve felvetődik bennem, hogy vajon mindenki továbbra is a józanész mellett áll-e az ön országában. Minden esetre én nagyon pragmatikus ember vagyok. Nem akarok ebből ideológiát csinálni de nagyon alapvető kérdést vetett fel ön. És ez lesz az egyik legkeményebb kérdés, amivel a parlamentnek, a bizottságnak és a tagállamoknak meg kell birkózniuk az elkövetkező évek során. Társadalmaink közvetlen veszélynek vannak kitéve. Olyan emberek, akik időnként társadalmainkban születtek, le akarják rombolni értékeinket. Megkérdőjelezik, hogy a nőknek azonos jogai lehetnek-e. Nem tetszik nekik, hogy az LGBTQ közösség azonos jogokat élvezzen nem tetszik nekik, hogy a jogállamiságnak kell érvényesülnie. Meg kell védenünk társadalmainkat e külső veszélytől, és arra is oda kell figyelni, hogy miközben ezt tesszük, a saját alapvető jogainkat ne korlátozzuk de naívnak kellene lenni ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy a biztonságot az alapjogok révén el lehet érni az alapjogokat fenn kell tartani, ugyanakkor a kormányok legfontosabb feladata, hogy az állampolgárok számára a biztonságot biztosítsák. Párbeszédet kell folytatnunk a tagállamokkal arról, hogy hogyan lehet ezt a legjobban megoldani. Az alapjogokat tiszteletben kell tartani, ugyanakkor az állampolgároknak otthon, az utcán, az iskolában, a munkahelyen biztonságban kell lenniük. Kavada úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Újabb lehetőséget nyújtok, ahogy Lamberts úr is a franciául szólásra. Az az európai integrációra és a szerelemre is igaz, Eh, hogy ez a nyelve. Van egy tagállam, eh, Magyarország, eh, amely négyszer is megszegte az európai szerződést, ugye a média terén, aztán az RTL klubra szabott adóval, nemrégiben négy magyar civil szervezetnél rendőri razziát tartott, mint hogyha Norvégia ellenség lenne, amely meg akarná szállni Magyarországot, illetve nem magyar európai cégeket különadóval sújtott, és a legnyugtalanítóbb az igazságszolgáltatásnak a politikailag pártos átalakítása. Nagyon egyszerű a kérdésem. Magyarország jelenlegi átalakítását ön az Európai Unió alapjogai megsértésének, rendszeres megsértésének tekintie, és a hetes cikket kell alkalmazni, vagy van-e valamilyen közbülső megoldás? Köszönöm szépen a kérdését, ezt a kérdést nagyon gyakran vetették fel az elmúlt években Magyarországgal szemben, ezt ne rejtsük véka alá, és az Európai Bizottság fellépései is igyekeztek megoldani a konkrét jogvitákat Magyarországgal. Biztosíthatom önöket, hogy Magyarország esetében is, és a többi tagállam esetében is olyan lesz a hozzáállásom, hogy a vita megoldásokat hozzon, konkrét megoldásokat, párbeszéd során a tagállamokkal, de nem fogok visszariadni attól sem, hogy a bizottság rendelkezésére álló minden eszközt bevessek annak érdekében, hogy teljes körű betartatása történjen meg a szerződésnek minden tagállam esetében, hiszen minden tagállam aláírta ezt a szerződést. A bizottság minden szükséges intézkedést meg fog tenni annak érdekében, hogy teljes körűen tiszteletben tartsák a szerződésből és a többi alapjogi szabályból eredő rendelkezéseket. Minden állampolgárnak joga van ezen jogok teljes körű betartatására minden tagállamban. Kriszogonosz úr! Igen, tisztelt eh, alelnök úr, jövőben éha alelnök úr. A eh, bizottságunk eh, döntést hozott, és Görögországgal kapcsolatban ugye ránk erőltették a trojkát és a trojkával, kapcsolt, trojkával kapcsolatos intézkedéseket, de ezt megsérti az alapjogi kartát, és nem csak az európai alapjogi kartát, hanem minden az alapjogokkal összefüggő jogszabályt. A trojka egyre keményebb intézkedéseket erőltette rá Görögországra az illetékes biztos jelöltnek is feltettem egy kérdést, és azt a választ kaptam, hogy eh, itt nem EU-s jogról van szó, az emberi jogok, a Görögországgal kapcsolatos megszorítási politikával nem függenek össze. Nos, a kérdésem a következő, hogyha a trojka bármit is tesz, akkor ez kapcsolódik az emberi jogokhoz, vagy sem? És Görögországgal kapcsolatban mit tesz annak érdekében, hogy ne sérüljenek továbbra az emberi jogok? Mindenek előtt, hogy mondjam azt, hogyha ma megnézzük, hogy mi a helyzet Görögországban, hát szinte csoda történt. Görögország képessé vált arra, hogy leküzdje a válságból adódó legsúlyosabb következményeket. És a Trojka és Görögország megállapodásának nagyon pozitív hatása volt a görög gazdaság állapotára is. Most eh, persze eh, szembenézek azzal a tényel is, eh, hogy ennek nagy ára volt. Nagyon sok görög, aki elveszítette a munkáját, időnként az otthonát, a vagyonát is, ezt megszenvedte, és még most is sok görög szenved de az a terv, amelyet eh, a Trojka eh, szorosan a görög kormányal együttműködve dolgozott ki, a szerződésre, az eu szerződésre épül fel. Eh, a közösségi jog és a nemzeti felelősség az alapja ennek a tervnek. Megvég győződve arról, ahogyan Juncker elnök úr is mondta, jövőben intézkedések rendszerekre is szükség lesz az Európai Unióban, de olyan módon, hogy mindig alaposan kell ala elemezni, hogy milyen szociális hatása van az ilyen intézkedéseknek, vagy a strukturális reformoknak is nem mondanám, azt nem mennék olyan messzire, hogy azt mondanám, hogy a trojka megsértette Görögországban az emberi jogokat azzal, hogy rá erőltetett Görögországra egy reformcsomagot. De azért, hogy fogalmazzak nagyon világosan, a kartát minden tagállam elfogadta, tehát az karta minden tagállamban alkalmazandó, és minden EU-s polgára vonatkozik. Terikábra szúr. Köszönöm szépen, Timmermans úr. Korábban is elhangzott az, hogy az alapvető jogok védelme mennyire fontos Európában. De sajnos néhány jogidőnként feledésben merül. Egy alapvető jogra gondolok, ez pedig a diszkrimináció tilalma az egyik legnagyobb kincsünkkel kapcsolatban, ez pedig a nyelvek. A nyelveket pedig nem védik megfelelő módon az Európai Unió tagállamai. Még talán azt is elmondanám, hogy múlt héten befejeztem a munkámat a PEN, a Nemzetközi PEN klubnál, ahol a nyelvi jogokról írtunk egy memorandumot, több mint 70 nyelven írták ezt alá. Tudjuk, tudjuk, hogy a nyelvi jogok rendkívül fontosak, és nagyon gyakran megsértik a nyelvekhez fűződő jogokat. A kérdésem az, mit tesz ön annak érdekében, hogy megvédje ezeket az alapvető jogokat, nem csak harmadik országokhoz kapcsolódóan, hanem az Európai Unión belül és mit tesz újságokkal szemben, akik megsértik ezt a jogot. Értettük, értettük a kérdést, köszönöm, mondja Schulz elnök úr. Önhöz hasonlóan én is nagyon szeretem a sok nyelviséget, a nyelvi sokszínűséget. Eh, eh, kedves ez a szívemnek, eh, a nyelvi sokszínűség. És abban a szerencsében volt részem, hogy több európai országban nevelkedtem, nőttem fel, így lehetőségem volt arra, hogy több európai nyelvet is elsajátítsak. És ez egy kincs számomra. Nagyon szomorú az, hogyha mondjuk 20-30 év múlva valamennyien rosszul angolul beszél, rosszul beszélnénk angolul. Őrizzük a saját nyelvünket, és emellett tanuljunk meg jól angolul. És gondoskodjunk arról, hogy a gyermekeink a képességeik maximumát adva beszéljenek idegen nyelveket. Ami a kisebbségi nyelvek kérdését illeti az egész EU-ban és az Európai Unión kívül is, ezeket persze védeni kell, és eh, én is szembesülök problémákkal az ilyen kevesek által beszélt nyelvekkel kapcsolatban. Az általunk elkészített eh, jogi anyagokban mindig gondoskodunk arról, hogy tiszteletbe tartsuk ezeket a nyelveket. Az eh, Európa Tanács, vagy a ESB-ben a Flensburgi intézetet is említhetném, számos szervezet eh, eh, foglalkozik eh, a kisebbségi nyelvek védelmével, vagy létezik az Európa Tanácsnál egy kartája is a kisebbségi, kevesek által beszélt nyelveknek. Ha akarja, partner leszek abban, hogy még jobban megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, hiszen a nyelvünk használata nagyon szorosan kapcsolódik az identitásunk magunkhoz, hogy hogyan, mit gondolunk magunkról, mint egy közösség tagjáról. Most pedig Helmár úr egy kisebbségi nyelven szólalhat meg. Timmermans úr, nem tudom, ön tudja-e, hogy az Egyesült Királyságban mennyi haragot váltott ki Eh, az eh, emberi eh, jogokkal kapcsolatos fellépés, aminek az a következménye, hogy sokszor bűnözőket nem tudunk kiutasítani az országból. Lionel Hibbert egy amerikai bűnöző, három gyermek apja volt, három különböző nőtől négy hónapon belül, és mégis azt mondta, hogy őt nem lehet kitoloncolni, mert a családi élethez való joga van. Az Európai Bíróság elé került az ügy. Én azt szeretném kérdezni öntől, hogy ha megerősítés nyer a funkciójában, akkor mit tervez tenni annak érdekében, hogy a britek megnyugodhassanak, hogy olyan embereket, akik veszélyt jelentenek számukra, azokat ki lehet toloncolni, vissza lehet küldeni a saját országukba. Nos, hogyha arra gondolunk, eh, hogy eh, eh, ki ennek köszönhető az, hogy létrejött az Európa Tanács, Nos, Winston Churchillnek nagyon sokat köszönhetünk. Ő volt a, ennek a fő inspirátora, tőle származnak ezek a gondolatok. És a nemzetállamok fölött közötti szintre van szükség, mondta ő, ahova fordulhatnak közvetlenül is az állampolgárok. Ez egy nagyon értékes eszköz a kezünkben, hiszen Európában mindenhol mindenki élhet ezekkel a jogokkal. És azt hiszem, amikor a brit kormány és más kormányok azt mondják, hogy hát mi vitát akarunk bizonyos jogokról, és akkor meg kell találnunk a megoldást, és lehet vitatkozni. De egy dolgot lássunk nagyon világosan. Gondoljuk végig, hogy mit is akarunk, mert eh, hogyha az Európai Bíróságnak az emberi jogokkal kapcsolatos jogköreit megnyírbáljuk, akkor milyen következménye lesz eh, ennek eh, olyan országokra, ahol nem tartják annyira tiszteletben az emberi jogokat, mint mondjuk az Egyesült Királyságban, akkor ez egy ürügyet adunk több ország kezébe, akik azt mondják, hogy hát most már nem érezzük, hogy a mi állampolgárainkra is vonatkoznak ezek a jogok. Nagyon nagy tehát a felelősség nekünk, hogy minden Európában élő és az Európán kívül élő ember számára is biztosítsuk eh, azt, garantáljuk azt, eh, hogy ami nemzeti szinten történik, az nem csorbíthatja nekik a, a, az általános emberi eh, jogokat. Gondoljunk csak Oroszországra, ahol nagyon nehéz egyéni emberi jogokat garantálni, és Oroszország is tagja az Európa Tanácsnak, és együttműködik az Emberi Jogi Bírósággal, nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy ne okozzunk kárt, amikor megvitatjuk azokat a problémákat, amiket ön jogosan vetett fel, és az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat is felvetjük. De Gráf úr. 24 Timmermans úr eh, szeptember 14-én egy levélben a holland parlamentben azt mondta, hogy az IS-nek, az iszlám államnak semmi köze az iszlámhoz. Ugyanakkor eh, kiadtak egy figyelmeztetést a holland eh, külügyminisztériumban, hogy csak ideológiai, az iszlámban alakozott ideológiai alapján lehet megérteni, amit az IS csinál. Az ön szerint a, honnan van eredeztethető az IS, az IS a buddhizmusból, vagy a kereszténység ebből. A holland hírszerzés erről mást gondol. Az iszlám hátterű emberek potenciális dzsihadist, Tegnap Németországban mozlimok, jezidik együtt tüntettek. A radikál iszlám áramlatok veszélyt jelentenek Hollandia biztonságára is. Ön mit kíván tenni annak érdekében, hogy, hogy ne akarjanak, ne jöjjön bekerüljön minél több menekült eh, Európába, akik menekülnek az iszlám állam elől. Nos, jelen pillanatban vita zaj, eh, hatalmas harcok dúlnak eh, Kobáni városban, Észak-Szíriában, Szíria kurd részén, ahol az embereket a sokszor Dásnak nevezett IS vagy iszlám állam egyszerűen gyilkolja kurdokat, akik muzulmánok szintén. Teljesen értelmetlen Eh, az IS eh, az iszlám szimbólumává akarja tenni magát. Emberek ezreinek, százezreinek eh, okoz jogsértét. Én, mint katolikus nem akarom, hogy felelősség tegyenek azért, amit a spanyol inkvizíció néhány évszázaddal ezelőtt, ezelőtt elkövetett. Ez egy ilyen hasonlat, ami az én szemeimben, az én bennem így felmerült veszély, fenyegetettséget jelentek ezek a nihilista, obskurus, rettenetes szervezetek, mint az IS. Ezért nekünk a mi értékeink alapján kell eljárnunk. Ez a zsidó-keresztény humanista hagyományokból eredeztethető. És az egész a világ, a, a muzulmánok közössége is sok hasonló értéket megoszt velünk. Hogyha együtt lépünk fel, közösen, és nem vallás, háborús terminus technikusokban gondolkozunk, akkor ezt a veszélyt, amelyet a társadalmunknak számára jelent, el tudjuk hárítani. Tiszteletbe kell tartani a sokszínűséget, a vallásszabadságot mindenütt, és tiszteletbe kell tartani a jogokat, amelyekért az európaiak évszázadokon keresztül küzdöttek. Svoboda. Svoboda úr. Köszönöm. Timmermans úr, két kérdésem van. Az első a már említett jobb jogalkotásra vonatkozik, az intézmény közi megállapodásra. Elkezdi már az idén ezeket a tárgyalásokat, és nem csak jövőre, ahogy ezt jelezte az írásos válaszában? Hiszen eh, így eh, a Lisszaboni szerződéshez valahogy jobban illene az közé megállapodás. A másik kérdésem a delegált és a végrehajtási jogi aktusok tehát az a parlament aggájaira nem ad választ, hiszen nincsenek közös kritériumok. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság hogyan alkalmazza majd a szerződést, amikor jogalkotási javaslatokat tesz. Milyen konkrét lépésekre gondol az általános ügyek tanácsánál, annak érdekében, hogy előre haladjon a munka. Köszönöm. Timmermans úr? Az első kérdésére azt kérdezi, hogy a parlamenttel már ebben az évben elkezdek tárgyalni a jobb jogalkotásról egy új intézményközi megállapodás keretében. Azért utaltam az elkövetkezendő évre, mert Juncker elnök azt mondta, hogy előbb leltár kell tartanunk, meg kell néznünk, hogy hol tartunk. Tehát ez az első prioritásom. De ha a parlamentnek van egy ilyen óhaja, akkor rendelkezésükre állok. Osztam a sürgőségi igényét, tehát hogyha a parlament minél hamarabb elkezdene tárgyalni, akkor nem állok útjába, rendelkezésükre állok. A felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok, látom jó Leinent, és emlékszem, amikor a Lisszaboni szerződést írtuk, akkor logikusnak tűnt hogy ezt a 29291 291 es cikkbe külön írtuk le. De értem a parlament szempontjából, hogy, hogy vagy az egyik, vagy a másik választása kihat a parlament szerepére. Teljes mértékben értem. A bizottság cselekvési köre, és fordítva is, érvényes ez, hiszen akkor a tanácssal gyűlik meg a bajuk hiszen itt logikus érdekkonfliktus van két intézmény között. A bizottság pedig a kettő között van. A bizottság szilárd meggyőződése, hogy racionálisan alkalmazzuk a megfogalmazott kritériumokat. Nem sokat segített a bíróság, tehát körülbelül annyit mondott, hogy döntsétek el magatok. Tisztelem a bíróságot, de mm, igazából értem is, hogy milyen utalást tett a bíróság. Tehát objektív kritériumok kellenek, hogy eldöntsük, hogy most egy dolog felhatalmazáson alapuló, vagy végrehajtási. Szilva Pereira képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, egy kérdésem lenne önhöz. A kérdés lényege pedig a gazdasági kormányzás kiértékelése. Itt elsősorban az európai gazdasági szerkezetről van szó. Írásbeli válaszában, amit eljutatott a parlamentnek, azt mondja, hogy nem lenne szükséges az eurozónával párhuzamos intézményeket létrehozni. És hogy nagyon sok intézményt el lehetne kerülni. A túl sok intézményt el kell kerülnünk. Tehát helyesen értelmezem, hogy azt mondja, azt javasolja, hogy az európai vita, hogy legyen egy eurózóna parlament, azt nem támogatja? Pontosan így van. Pontosan ez az álláspontom sem, sem, semmi többet nem kell még mondanom ehhez valamit? Pont ez az álláspontom. Nem akarok párhuzamos parlamentet. Nagyon jó. Most Ujazdowski képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. A jó törvénykezésről beszélt. Tudna példákat említeni? Olyan jogszabályokra, amelyeket megszüntetne, mert károsak? vagy gátolják az európai gazdasági fejlődést, vagy akadályozzák a vállalkozó szellem érvényesülését. A második az európai polgári kezdeményezés pozitívan nyilatkozott róla, de most itt van a One of Us, az egy közülünk kezdeményezés, 2 millió aláírást gyűjtött ez össze, itt pedig az élet védelméről van szó, egy alapjogról. A bizottság mégis elutasította. Azt mondta, hogy a bizottságnak nem szabad a dogmatikus pozíciót elfoglalnia, hanem minden polgári kezdeményezés komolyan kell vennie. Az önhöz intézett kérdésem az, hogy pozitívabban tekintenek majd az ilyen kezdeményezésekre a jövőben? Az első kérdésére a válaszom. A Európai Unió hitelességét tavaly azt tépázta meg legjobban, ami igazából egy nagyon apró ügy volt. Ez pedig a olajas üvegecskék. Tehát, tehát ez, ez, ez eltörpül a nagy fontos dolgok mögött. Tehát az ilyen olajjavaslatokat igazából nem is kellene tovább tematizálni. Rengeteg kezdeményezés van, rengeteg tervezet van mindenki együttműködik ezeken a parlamentben, a bizottságban. Tehát mindenki valahol részt vesz szakértői csoportokban. És hogy Körkóp urat idézzük, a józan ész. Az intuitív, az ösztönös válaszom az, és szerintem mindenkinek ez, hogy mindjárt áttérek a konkrét esetekre. Tehát amit én javaslok az az, hogy eh, próbáljuk megváltoztatni azt a kultúrát, amelyben bizonyos javaslatok felmerülnek. Hiszen óriási következményei vannak, hogy hogyan eh, szervezük ezt meg, hogy az emberek hogyan látnak minket, de nagyon sok pozitív hatás is eh, elérhető az európai polgárok oldaláról. Tehát ami a polgári kezdeményezést illeti, a kezdeményezésre a bizottság azonnal reagált. És szerintem itt betartott a szerződéses kötelezettségeit. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet politikai vitát tartani a dologról. Tehát a bizottságnak kezdeményezési joga van és a bizottság politikai vitát kezdeményezhet azokkal, akik egy kezdeményezést tettek, és ez természetesen az Európai Parlament bevonását is jelenti. Köszönöm, Grisbeck asszony. Köszönöm szépen lelnök előtt úr. Önt pragmatikusnak szokták mondani az Európai Parlament és a tanács jó tárgyalópartnerének, kötelezettséget vállalt ön arra, hogy minden lehetőséget kihasznál, ami rendelkezésre áll, és konkrétan Magyarország vonatkozásában arra is kötelezettséget vállalt, hogy a szerződés minden cikkét, illetve az alapjogokkal kapcsolatos minden szabályt ki fog használni. Talán hadd térjek vissza a múltra, nyugtasson meg, amikor ország a külügyminisztere volt, annak idején a tanácsban Magyarország elleni mindenféle szankció ellen volt ön. Ma mi a helyzet? Ön jelezte, hogy a jogok tiszteletben tartását minden tagállamban vizsgálni kell, Eh, nyilván ez csak akkor garantálható, hogyha a bizottság jelzőszámokat, mutatókat dolgoz ki, és akkor lehet rendszeresen jelleggel ö, eh, ilyen vizsgálatokat végezni, illetve a hetes cikket ö, eh, alkalmazni. Ö, ilyen mutatókat minden tagállam vonatkozásában vizsgálni kellene, erre kötelezettséget vár le, illetve a kárta alkalmazására. Timmermans úr. Mindenek előtt ö, úgy gondolom, hogy nincs olyan tagállam, amelynek ne lenne időnként gondja az alapjogokkal. Senki sem mentes ettől. Mindegyikünknek van erre vonatkozó tapasztalata. Mindnyájunknak szüksége van arra, hogy a bizottságnál, az Európa Tanácsban, illetve a különböző ügynökségeknél, amelyek alapjogokkal foglalkoznak, foglalkozzanak minden tagállammal ami Magyarországot illeti, mondtam, említettem a kollégájának adott válaszomban, úgy gondolom, hogy párbeszéddel kell kezdeni. Úgy megpróbálni, ahogy a bizottság már megpróbált, hogy konkrét problémákat oldunk meg. Két esetet tudok mondani, ahol konkrét problémát Magyarországon a bizottságnak sikerült megoldania. Ezzel még nincs vége a történetnek és jeleztem, meg is ismétlem, hogy végig fogom vinni a folyamatot minden eszköz esetében, hogyha az adott tagállam nem hajlandó attitűdjét vagy szabályozását, jogalkotását, ami az európai normákkal ellentétes megváltoztatni. Ami a minden tagállamra vonatkozó jelzőszámokat, mutatókat illeti, éves kolokviumot szeretnék kezdeni, meg kell vizsgálni, hogy mit tesznek a különböző szervezetek az európai tagállamok vizsgálata során, hiszen óriási anyag gyűlt össze a különböző elemzésekből, és nem feltétlenül áll a bizottság vagy az Európai Parlament rendelkezésére mindez az anyag. Az első lépés az kellene tehát, hogy tekintsük át, hogy mi az, ami már is rendelkezésre áll. Hogyha ebből azt a konklúziót kell levonni, hogy ez nem elegendő, amit tettünk, akkor készen leszek arra, hogy levonjam ezt, de egyelőre nézzük meg, hogy milyen eszközök állnak már rendelkezésre. De Jongur? De Jongur. Timmermans úr, amikor kollégám Szimmer asszony egy kérdést tett fel, ön azt mondta, hogy ha a jobb minőségű jogalkotással kapcsolatos feladatokat tartja a legfontosabbnak Örömországgal kapcsolatban, ezután arról beszéltünk, hogy az Európai Unió politikája ott szegénységet, megszorításokat okozott. Kérdésem a következő. Tud-e, tudja ön garantálni azt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállam és az egész Európai Unió az Európa tanács megfelelő mechanizmusaiban részt fog venni, és a számvevőszéki ajánlásokkal összhangban mindent megtesz a szegénység, a munkanélküliség elleni küzdelemben, konkrét mutatók elérését célul kitűzve a jobb minőségi jogalkotás jegyében. Jelen pillanatban még várjuk a véleményt az Európai Emberjogi Bíróságtól. Én amilyen gyorsan csak lehet, amint ez megszületik, az Európai Emberjogi Egyezmény EU általi ratifikálását fogom kezdeményezni. Ez azt jelenti, hogy attól kezdve az összes európai intézményt köti az Európai Emberi Jogi Egyezmény, és ezt remélem, hogy meg fog történni. Ami a szociális kartát illeti. Itt most ez túl megy ez a kérdés azon, amint válaszolni tudnék. A bizottság az Európai Szociális Kartával kapcsolatos megközelít működtetését vizsgálva, ezt kell először megnéznünk, hogy milyen korlátjai vannak ennek a bizottság részéről. Én nagyon szívesen megígérném most önnek azt, hogy saját magam minél hamarabb ezt tanulmányozni fogom, és elemezni fogom azt, hogy az Európai Unió vagy az Európai Bizottság mennyire tudja elfogadni az Európa Tanács szociális kartáját. Őszintén szólva a jogi következményekről erről most nem vagyok elégképpen tájékoz, tájékoztatva. Az 2020-as célkitűzései az EU-nak egyébként részesei annak a politikának, annak a programnak, amelyeket a Juncker bizottság kell, hogy majd kialakítson, elmélyítsen és megvitasson az önök parlamentjével. Szargentini asszony, köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is visszatérni Nazli Kriszbek által feltett kérdésre, azaz az emberi jogok és Magyarország. Ön elmondta, hogy párbeszédre van szükség. A párbeszéd az soha nem rossz, de hát az Európai Parlament és az Európai Bizottság már jó pár éve folytatja a párbeszédet Magyarországgal, sőt, ez a parlament tavaly egy zöld kollega jelentése kapcsán elmondta, hogy egy trialógusra lenne szükség a bizottság, a parlament és a tanács között. Ön pedig a holland kabinet nevében azt mondta, hogy nincs szükség ilyen javaslatra, mert Magyarországon a helyzet még nem érte el azt a pontot, hogy szankciókon kellene gondolkozni. Azután két hónappal később Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy egy illiberális államot, egy nem liberális államot akar felépíteni, Kínát, Oroszországot hozta fel, Kérdezem Önt, nem úgy ítéli meg, hogy ez egy rendszerszerű fenyegetés, és ahogyan a Rule of Law Framework, a jogállamiság keretben ezt leszögezzük, biztosítani kell, hogy a jogállami elveket mindenki tiszteletben tartsa. Timmermans úr. hogyha Orbán Viktor minden politikai megszólalásának minden elemére kellene reagálnom, hát még éjfélig is itt ülnénk. Ezt hát nem fogom megtenni. De Max van der Stuhl, politikai tanító mesterem mondta, hogy mindig nagyon pontosan meg kell vizsgálni a jogi rendelkezéseket, és a különböző intézményeket, ezeknek a működését, és azt kell megvizsgálni, hogy ezek mennyiben sértik az európai szabályokat, normákat. Én jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ha a bizottság alelnöke lehetek majd, akkor el fogok indítani folyamatokat. Magyarországgal, egy tagállammal a párbeszéd alapján fogok eljárni. Külügyminiszterként három más külügyminiszterrel együtt egyébként korábban kezdeményeztem azt, hogy a tanács legyen az alapja, hogyha a tagállamokban alapjogi, emberjogi problémák merülnek fel. Nincs rendelkezik a tanács még ilyen eszközzel, és négy tagállam tett egy kezdeményezést, hogy alkossanak meg egy ilyen eszközt. Tehát még egyszer párbeszéd, de nem fogok habozni akkor, hogyha ez a párbeszéd nem hozza meg a kívánatos eredményt, akkor áttérjünk intézkedésekre. Ezek lehetnek különböző eljárások, azután a szerződés hetedik cikke által nyújtott lehetőség, ha erre szükség lesz. Én nem riadok vissza ettől. Tehát amennyiben mondjuk az elmúlt tíz évet nézzük, az Európai Unió kapacitással, nem rendelkezett kapacitással a, és sok mindent tudok tenni a tagjelöltek kapcsolatban, hogy ők megfeleljenek a követelményeknek, de most a bizottságnak, a parlamentnek, tanácsnak együtt kell gondolkozni arról, hogy ezt a már tagokkal szemben is megtessük, hogy megszülessen az ezzel szükséges politikai instrumentum. Helmer úr. Timmermans úr, egyetért velem, hogyha azt mondom, hogy az európai elfogató parancs nagy igazságtalanságokat okoz. Alapvető elveket sért. Olyanokat, amelyekhez a britek évszázadok alatt hozzászoktak. Tehát például, hogy egy bíróság tárgyal meg egy ügyet. A választókörzetemből egy másik tagállamba elment valaki, elfogták, borzalmas körülmények között tartották fogva, semmilyen lehetősége nem volt, hogy tolmácsot kapjon, semmilyen információt nem kapott a lehetséges vádpontokról. Ilyet például nem lehetett volna csinálni. Ez elfogadhatatlan, és ez az emberi élet, egy emberi karrier kerékbetörése. Ez egy példa, de van több is. Ma bármely brit állampolgárt bárhol elfoghatnak, tárgyalás elé bocsáthatják, előbb-utóbb. Mit akar ez ellen tenni? Témermans úr? Köszönöm. A második kérdését. Tehát igazából ez az első kérdésére mutatott tükör, ahol azt mondta, hogy Európa túl sok jogot ad bizonyos embereknek. Most meg azt mondja, hogy nem ad elég jogot. Jó, én úgy gondolom őszintén, hogy az európai elfogató parancs nagy siker. Hogyha tényleg fel akarunk lépni a bűnözés ellen az európai térségben, akkor szükség van az európai elfogató parancsra. Nyilvánvaló, hogy megfelelő jogi garancia kell, hogy védje az emberi jogokat, az emberi méltóságot. És ez az európai elfogató parancs alapja most nem ismerem azt az esetet, amelyet említett, de, de borzalmasan hangzik, bevallom. De igazából nem tudom megítélni az eset, éppen ezért, mert nem ismerem. De fenntartom azt az álláspontomat, hogy fenyegetéssel állunk szemben, a szervezett bűnötés képes arra, hogy globális szinten tevékenykedjen, nem, nem európai világ, globális szinten Európának szüksége van az európai elfogató parancsra. És én az együttműködésünk egyik legnagyobb sikerét ebben látom. Le Breton úr. Monsieur Timmermans. Timmermans úr, Juncker úr jogkezének jelölte ki önt. Így ön egyfajta szuperbiztos lesz, vétójoggal rendelkezik majd a többi biztos kezdeményezései felett tisztában van vele, hogy sor nemzet, így a francia nemzet ellenérzéseket fogalmazott el az Európai Unió irányában. Az ön missziója az európai népek megnyugtatása, ön udvarias diplomata, és ez utolsó esély arra Juncker elnök úr szerint, hogy megmentse az Európai Unió becsületét, de nem fogja tudni becsapni az embereket, egyfajta megszorítási diktátumot próbálnak ráerőltetni a tagállamokra, az LGBT lobby szolgálatába álltak, miközben egy csomó ember szegénységbe süllyed. Hát keresem a kérdést abban, amit ön most mondott, nem nagyon találom, de azért próbálok válaszolni, még akkor is, hogyha ön azt gondolja, hogy teljesen felesleges mindaz, amit tenni szeretnék az elkövetkező öt év során, amennyiben az Európai Parlament felhatalmaz erre a munkára. Ha jól emlékszem, Európa nagyszüleim, sőt szüleim idején a család olyan volt, hogy családom tagjai ha melegek voltak, akkor nem szólhattak. Az utcán veszélyek leselgettek rájuk, szélső jobboldali idióták fenyegették őket. Hogyha most azt látom, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában az embereknek joguk van arra, hogy azonos nemű házastársat válasszanak maguknak, akkor igazából ezt az emberi jogi kultúra virágzásának kell, hogy tekint teremtsem, ami alapvetően európai ihletettségű, a francia forradalomból ered, és az alapját olyan országokban vetették meg, mint Franciaország. Olyan világ ez, amely az száz évvel ezelőtt őrült nacionalisták által meggyilkolt Jean Jaurès gondolatait vállalja fel önöknek, franciáknak erre büszkének kellene lenniük. Nem harcolni az Európai Unióval. Önöknek, franciáknak köszönhetően vagyunk most itt, tartunk most itt, tisztelt képviselő úr. Legyen erre büszke! Herr De Lange. De Lange. Bij mij weten nog steeds inderdaad no, uh, eh, is dat zo. Még mindig nő vagyok és az anyanyelvemen fogom feltenni ezt a kérdést, ez nagyon tetszik nekem ez a lehetőség. Igen, itt párt politikai csörte villogtatás is van ez ilyen meghallgatásokon, és bár más politikai családhoz tartozik, Timmermans úr remélem, hogy nagyon jó munkát fog végezni. Elhangzott, hogy nagy a bizalomvesztés az európai polgárokban. Ön is egy hiteles Európai Uniót szeretne, és az ön feladata az is, hogy gondoskodjon, vigyázzon arra, hogy az energia, energetikai kérdések, a munkahelyek és a fontos kérdések legyenek azok, amelyekkel Európa foglalkozik lenyűgöz minket a nyelv tudása. Én a következőt szeretném kérdezni öntől, hogyha ön azt mondja, hogy valamit nem lehet megtenni, mik azok a konkrét kérdések, amelyekkel kapcsolatban öt év múlva megkérdezhetem öntől, hogy ezt bizony akkor tudta-e teljesíteni a korábbi ígéretét, vagy sem? Mijn eerste opdracht is om... Az első fő feladatom természetesen az, hogy biztosítsam azt, hogy minden biztos a jobb minőségű jogalkotás jegyében dolgozzon. Hiszen más módon jobban is lehet jogszabályokat alkotni, és hogyha ez megtörténik, az, az sikeres lesz de hogyha azt várnák el tőlem, hogy egyfajta serifként noszogassam a kollégákat olyasmire, amit nem akarnak megtenni, hát nem így van, nem. Kollégiumként kell gondoskodnunk arról, hogy mindenkinek sikerüljön kevesebb, jobb minőségű jogszabály alkotással elérni azt, hogy Európa csak azzal foglalkozon, amire szükség van, és nem azzal, ami esetleg kedvére való kollegiális irányítású az Európai Bizottság. A bizottság elnökének joga van arra, hogy meghatározza a bizottság programját, agendáját. Most ezt velem egyeztetve, és a többi bizottság elnökkel egyeztetve fogja megtenni, tehát mi elég érett arra, hogy napirendre kerüljön. Ahol szükség van, ott lesznek intézkedések, és akkor el kell dönteni, hogy ennek az intézkedésnek mi a legmegfelelőbb formája. A vétó, hát ez egy furcsa dolog, a vétó nem működik akkor, hogyha beszélünk róla és fenyegetőzünk vele. Vétó joggal jó rendelkezni, de nem szabad fenyegetni vele, hanem ha kell, akkor alkalmazni a hátteremre is rákérdezett. Én Hollandiában két koalíciós kormány, eltérő összetételű koalíciós kormány tagja voltam. Hivatalosan a holland kormány többségi szavazással hozza meg a döntéseit. A két koalíciós kormányban sem szavaztam, Egyszer sem, mert kollégium együtt hozta meg a döntést, és gondolom, hogy most ez itt is így lesz, ez a kollégium formájú irányítás az, amit Juncker a mission Statement-ben az önök parlamentjével is egyeztetve elfogadott. Leinen úr. Kedves Franz Timmermans, a bevezetőben elmondta, hogy eh, ezek a meghallgatások eh, az európai demokrácia fényes eh, órái. Nos, az európai demokráciának nem nevezhetjük ilyen fényes pontnak az utolsó választásokat. Ugye kitaláltuk a csúcsjelöltek intézményét, 2019-re mit gondol? Ki fognak dolgozni esetleg egy európai új választói jogrendet, amiben beírják, hogy legyenek ilyen csúcsjelöltek? A jogalkotási kezdeményezés monopóliumával a bizottság rendelkezik az általunk beterjesztett javaslatokkal mi történik? A polgári kezdeményezéssel azt mondta, hogy ezekről széleskörű vitát kell lefolytatni. Hogyha mi javaslunk valamit, akkor az majd eltűnik a fiókban, vagy mi lesz a sors ezeknek a javaslatoknak? Timmermans úr. Sok mindent lehet mondani a csúcsjelöltekről, a spitzenkandidátokról. Már lefolytattam erről több vitát is, az elnök úrral is, de egy dolgot tudok. Az ilyen spitzenkandidátok csúcsjelöltek nélkül ez a bizottság nem születhetett volna meg így, csak így a parlamentben. Mert most ez először fordul elő, hogy a parlament a politikai pártokkal képes volt arra, hogy meghatározza, hogy ki legyen az Európai Bizottság elnöke. Szerintem ez egy demokratikus újítás, megújulás, és Leinen úr nagyon jól tudja, hogy ez hogy történik. Ha egyszer ez megtörtént, utána azt már nem lehet visszavenni, onnan nem lehet visszalépni és még ha lettek volna is kételjeim azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek a követ, demokratikus következményei ennek a csúcsjelöltségnek. Ugye nem az lett a következménye, hogy borzasztó sok európai részt vett volna a választáson, de az, ahogyan itt mi eljártunk, ennek nagyon nagy jelentősége volt, nagy hatása volt hogy aztán ez most el kell, hogy vezessen oda, hogy egy európai választási jog is kialakul, vagy létrejön. Nem gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kellene itt kezdeményezőleg fellépnie. Ezt talán az Európai Parlament eh, megteheti, de még inkább a tagállamok, eh, a jelenlegi szerződés azt hiszem erre nem biztosít lehetőséget. 225. Eh, cikk kapcsán ugye megkérdezte, hogy az Európai Bizottság hogyan reagál a parlament jogalkotási javaslataira. Ön azt mondta, hogy a reagálás sokszor egészen rövid. A bizottság talán reagálhatna egyfajta közleménnyel az ilyen javaslatokra, tehát tartalmilag is reagáljon. Nem tudom, hogy ez segít -e, de talán azért hasznos lehetne egy ilyen eljárás. Köszönöm szépen, Timmermans úr. Igen, Leiner úr, hát az Európai Parlamentnek van ilyen joga, de jogalkotási javaslatokat terjesztett, beterjeszthetünk. Skripek úr. I'm here. Mr. Itt vagyok, itt vagyok, Timmermans úr. A Európai Keresztény Politikai Mozgalom nevében kérdezek. Az Európai Polgári Kezdeményezés egy új eszköz, hogy a polgárok részt vehessenek az európai döntéshozatalban. De azt látjuk, hogy nem működik. Azt említette, hogy a bizottságának megvan az a joga, hogy elutasítson egy-két kezdeményezést. Azonban a Európai Bíróság eh, 34 esetből 10 eh, megkérdőjezett, hogy miért utasították el. Tehát azt mondta, hogy a politikai vita szükséges. Akkor, hogyha elutasítanak bizonyos kezdeményezéseket, akkor uh, hol van a politikai vita? Mit szeretne ennek érdekében tenni? Timmermans úr? Az uh, európai polgári kezdeményezés természete az, hogy megkéri a bizottságot, hogy tegyen javaslatot. És amire ön utal, az nem az volt, hogy megkért a bizottságot, hogy hogy foglalkozom valamivel, hanem szinte utasította. És azért reagáltunk így ezekre a kezdeményezésekre. Egy kezdeményezés nem bukik meg, hogyha a bizottság nem foglalkozik vele. Egy, bizottság, egy kezdeményezés sikeres, hogyha sokan összejönnek, sok ember egy dologért összefog a bizottság formális okokból nemet mond, de ez még mindig lehetővé teszi azt, hogy párbeszédet folytassunk azokkal, akik egy kezdeményezést tettek. És meg vagyok győződve róla, hogy gyakrabban kellene a jövőben ezzel a lehetőséggel élnünk. De szeretném megismételni. Az Európai Polgári Kezdeményezés, ahogy a Lisszaboni szerződésben szerepel, kijelenti, hogy a kezdeményezők megkérhetik a bizottságot, hogy foglalkozzon egy javaslattal. Azonban ennek bizonyos jogi formalitásoknak is meg kell felelnie. Tehát a bizottság pedig a szerződés alapján foglalkozik egy ügyjel. Gőrensz úr. Igen, köszönöm elnök úr. Ami az euróövezet külső képviseletét illeti, Timmermans úr nem tagadja, hogy fontos lenne ezt megvalósítani, de hangsúlyozza, hogy egy sor tagállam szokás szerint nem igazán hajlandó ebben az irányban elindulni. Hogyan fogja legyőzni ezt a vonalkodást, és hogyan fogja megerősíteni az euróövezet külső képviseletét, végül pedig a skóciai népszavazás eredményevel kapcsolatban legé megkerülte az érdemi válaszadást. Mi történik, hogyha bizonyos régiók esetleg kilépnek az Európai Unióból? 2017 nem lenne-e megfelelő időpont arra, hogy elő, elébe menjünk 2017-nek, és ne utólag kelljen gondolkodni azon, hogy mi a helyzet az EU tagsággal. Nos, ami a külső képviseletet, nemzetközi képviseletet illeti az vezet vonatkozásában, biztosíthatok mindenkit, eh, hogy eh, időre lesz ehhez szükség, eh, figyelembe véve, hogy sok eurót használó tagállamnak saját képviselete van mondjuk a Nemzetközi Valuta Alapnál, és vannak EU-n kívüli államok, akikkel már összefogtak egyes tagállamok. Tehát ennek a rendszernek az átalakításához mindenképpen időre lesz szükség. Végül pedig felvethetjük a kérdést magunknak, hogy azzal, hogy megváltoztatjuk ezt a rendszert, és mondjuk az egész övezetnek egy képviselete lesz, azáltal csökkenne Európa súlya a nemzetközi szervezeteknél. Tehát én igazából a pragmatikus hozzáállás mellett lennék szép fokozatosan, ahogy az euróövezet egyre inkább kiterjed, és szinte az összes tagállamot magában foglalja majd, akkor mm, komolyabban vetődik majd fel ez a kérdés, és úgy gondolom, hogy az EU-nak majd választ kell adnia erre a kérdésre. ami az EU-ból a régiók számára való kilépés lehetőségét illeti. Hát a Lisszaboni szerződés tartalmazza ezt a lehetőséget, az EU nem börtön, hogyha valakik úgy érzik, hogy érdekükben áll az EU-ból kilépni, akkor minden joguk megvan ehhez. Nem tudom, hogy észszerű mozgalom -e ez, de hát azt nem tagadhatjuk meg, azt a jogot nem tagadhatjuk meg minden néptől, hogy elhagyja az EU-t. Az EU nem börtön. Spinelli asszony. Köszönöm szépen Timmermans úr. két kollégám, két görög kollégám kérdésénél folytatnám, mert az ön által adott válasz nem volt kielégítő nekem. Én értem, hogy időre van szüksége ahhoz, hogy a az Európa Tanács szociális kártájához csatlakozzunk, de sajnos nincsen ennyi időnk. A szociális jogok, a munkavállalói jogok fenyegetés alatt állnak egy sor tagállamban. talán úgy gondolja, hogy a trojkával kötött megállapodásnak pozitív volt a hatása Görögországra nézve, de én úgy gondolom, hogy azért itt ellentmondás van a között, amit ön mond. Ugye a közösségi jog és a trojka fellépése egyfelől, másrészt a Katainen úr által említett memorandumok között. Hogyan lehet ezt az űrt betölteni? Köszönöm. Nos, az ön neve már is inspirálólag hat rám. Spinelli úrat fiatal koromban ismertem, és sosem fogom elfelejteni ezt a nagyon nagy személyiséget, aki Európa építésében döntő szerepet játszott. Most hadd beszéljek az alapjogok alkalmazásáról a válasz egyszerű, az európai jogot kell alkalmazni. Az európai intézmények a fellépésükben kötelesek tiszteletben tartani az alapvető jogokat, azokat az alapjogokat, amelyek a szerződésnek, a kártának a részét képezik. Számomra más kérdés ezzel kapcsolatban nem vetődik fel, ami Görögországot illeti meg vagyok győződve róla, hogy ezeknek az intézkedéseknek a szociális kihatásai nagyon komolyak. Az egész ország szenved, hát tudjuk, hogy hány görög vesztette el a munkahelyét, hány görög számára lenne szinte lehetetlen a túlélés, a családtagok, a rokonok segítsége nélkül én is látom e reformoknak a szociális hatásait, de hát ezek a reformok szükségesek voltak. A, a Trojka és Görögország ezeket az intézkedéseket nem azért vezette be, hogy tönkretegye a lakosságot, hanem azért, mert Görögország rendkívül súlyos gazdasági helyzetbe került. Ezekre a reformokra szükség volt, és most megtapasztaljuk ezeknek a pozitív hatásait is. Duran úr. Timmermans úr. Európa kapcsolatai az állampolgárokkal bajba jutottak, Európa nem átlátható, itt vagyok hátul rengeteg gyengesége van, vagy gyengeséget tulajdonítanak neki a lobbikkal szemben. Hogyan lehetne példás működéssel újra meggyőzni az állampolgárokat? Juncker úr, koordinációs feladattal bízta meg önt az átláthatóság és a jogviták feloldása terén is a biztosok viselkedési kódexet tiltja a személyes érdekű ügyekben való részvételt. Sajnos csak a közvetlen, személyes vagy a házastársak érdekeltségei számítanak itt Két kérdést szeretnék feltenni. Először is a magatartási kódexet kívánja -e ön úgy módosítani, hogy már az egész rokonság érdekeltségei is figyelembe kerüljenek, másfelől pedig az Európai parlament tényleg megkaphatja-e majd az érdemi információkat, hogy a biztos jelöltek kapcsolatait megvizsgálhassuk. Nos, a parlament maga elemzi a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatait, érdekeltségi nyilatkozatait, és úgy gondolom, hogy ez elég hasonló ahhoz, amit mi végzünk az Európai Bizottságnál. Ami az átláthatóságot illeti, én is szeretném javítani az átláthatóságot, de együtt csináljuk ezt, intézményként értékeljük az Európai Bizottság gyakorlatát, értékeljük az Európai Parlament gyakorlatát, a tanács gyakorlatát, és akkor leszűrhetjük, hogy melyik az az intézmény, amely megmondhatja a többieknek, hogy hogyan kellene jobban viselkedni az Európai Parlament és a bizottság eljárása megegyezik, az európai parlamenti képviselők és az európai biztosok integritása mindenképpen teljes kell, hogy legyen. A parlamenttel arról folytathatunk vitát, hogy hogyan lehet ezt még jobban megvalósítani. De hát, hogy most belemenjünk abba a jogi vitába, hogy a család tagok milyen fokáig kell elmenni, az emberek valószínűleg tudják, hogy mit értünk családon. Ennél konkrétabb választ nem tudok pillanatnyilag adni, de az mindenképpen kimondható, hogy a mi két intézményünk a lehető legnagyobb átláthatóságot kívánja megvalósítani ezáltal a tanácsot is ösztönözhetjük arra, hogy elvégezze a saját feladatát. Borelli úr. Köszönöm. Akkor feltehetek, van olyan szerencsém ennek, még egy kérdést. A tanács azt mondja, hogy a parlament előjogára ügyelnie kell. Azonban a soft law esetében, a puha törvénykezés esetében ilyen nincsen. Tehát eh, a jogalkotásnak nyilván kihatásom a polgárokra, az üzleti életre. Hogyan eh, ügyelne arra, hogy az Európai Parlament alapelveit is betartsák a végső jogalkotásban, illetve az ajánlásainkat? meg fogom vizsgálni ezen jogi aktusok helyzetét, hiszen uh, itt elég sok technikai aspektus van, aminek nincsen politikai vagy pénzügyi hozadéka. A bizottság és szolgálatai számára vannak ilyen technikai jellegű anyagok. De ahol kihat az emberek életére, ahogy ön leírta, tehát hogy hatása van a polgárokra, a vállalatokra. Ezekben az esetekben biztosnak kell lennünk, hogy az érintett jogi aktusok vizsgálat célját képezzék. Tehát, hogy az vagy az Európai Parlamentnek, vagy a nemzeti parlamenteknek meg kell ezeket vizsgálni. Én mindenképpen vizsgálatot fogok folytatni, hogy felismerjem, hogy mely jogi aktusoknak van kihatása az emberekre, és hogy melyikeket kell átvizsgáltatni az Európai vagy a Nemzeti Parlamenttel. Ez hozzájárul majd ahhoz, hogy jobb legyen a jogalkotás az intézmények között. Timmermans úr, a holland kormányzat már kijelentette, hogy nem lesz több Európa 54 területen. Hol lesz a határvonal az európai és a tagállami kompetencia között. Tehát milyen mechanizmus biztosítja az, hogy azt, hogy mindkét fél megfelelő módon végzi a munkáját, tehát hogy nem fedik át egymás munkáját az európai és a nemzeti jogalkotók. Azt hiszem, hogy a jogalkotási módunk mindenképpen felülvizsgálatra szorul. Ezen kívül sokkal alaposabbnak kell lennünk a jogalkotásunk hatás tanulmányának elkészítésénél. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen hatás van hatása van az európai jogalkotásnak a polgárokra, a vállalatokra, és már egy korai fázisban, akkor ez már nagyon sokat segítene, amikor továbbítjuk a jogalkotást, vagy nem. Azt is hiszem, hogy az egész jogalkotási folyamat szerves része legyen a hatástanulmány elkészítése. Hiszen az európai jogalkotásban, tehát a bizottság esetleg javasol mondjuk igazából egy lovat, és a jogalkotási folyamat végén kijön egy teve. Mert a tanács, a parlament hozzáfűz valamit. Tehát, hogyha lovat rendelünk, akkor a lakosság is lovat kapjon és ne tevét. Tehát nagyon-nagyon fontos lesz a hatástanulmány. Ezen kívül a többi érintettet is be kell vonni a vitába. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy azok az érdekcsoportok, akikkel itt Brüsszelbe beszélünk, ténylegesen az érdekeltek véleményét képviselik, vagy a tagállamok véleményét. Tehát van egy ilyen intézményesítési, lobbizási elem Brüsszelben. És ezért eh, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy kötelező lobbista regiszter, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy ki kivel beszél, amikor jogalkotást folytatunk, vagy módosítunk. De ez egy nagyon kemény dolog lesz eh, a munkánkban, a parlament és a bizottság számára is. Morales úr? Timmermans úr. Itt lassan érzem a válaszaiból, hogy milyen értékeket képvisel, hogyan válaszol. Ez nagyon fontos. Én egy kicsit tovább mennék, és az alapjogok védelmében. Tehát, hogy milyen fajta biztos lesz. Tehát, amikor itt van az iszlám állam fenyegetése, amikor az alapvető jogokat megsértik, tehát itt nem csak Magyarországról van szó. Tehát például a diszkrimináció ellenes irányelvet sok helyen nem ültették át honi jogba. Mit fog tenni? Maga lesz itt a nem népszerű biztos, aki védi az alapjogokat a tagállamokkal szemben? Vagy ön lesz az, aki védi a mi pozíciónkat például a megszorítások idejében is? Mi európaiak bajba kerülünk a történelmünk miatt mindenhol. Tehát mindig valakit vádolni kell. Ez, ez az emberi természet része, és Európában is így van. Európában annyira jelentős a sokszínűség, a diverzitás, hogy mindig vádolni kell valakit. Tehát vagy a zsidókat, vagy a muzulmánokat, vagy a homoszexuálisokat, a cigányokat, a szintiket, a romákat. Tehát valakit mindig, akár keresztényeket, valakit mindig vádolunk. Az európai civilizációnak pedig az a feladata, hogy olyan jogi keretet hozzon létre, amelyben kézben tudjuk tartani ezt az emberi reakciót. Ahogy megtanultuk, hogy nem jó dolog ölni. Megtanultuk azt is, hogy nem jó másokat diszkriminálni. De a válság idejében mindig és mindig előjön ez. Tehát mindig találunk valamilyen bűnbakot, akit vádolunk. És Európa feladata az, hogy ezt a reakciót leküzdje. Tehát, hogyha nem védem Európában az alapjogokat, akkor holnap nem lesz európai közösség. Hiszen igazából egy értékközösség vagyunk. És hogyha egyre jobban összenőttünk az elmúlt 35-40 évben, főleg a berlini fal leomlása után, akkor az alapvető értékeink alapján, amelyet minnyáján osztunk. Tehát 30 éve a nagyszüleimmel beszélgettem, és hogyha azt mondtam volna nekik, hogy 30 év múlva Hollandiában az egyneműek házasodhatnak, akkor valószínűleg azonnal kihívja a mentőket. És hogyha a gyerekeimnek mondom ezt, ők meg nem tudják elképzelni, hogy miért ne házasodjon össze két férfi, hogyha szeretik egymást. Tehát ezek az értéket, amelyeket védeni kell, és törvényel is védeni kell. Köszönöm. McIntyre asszony. Mr. Timmermans, I'm over here. Timmermans úr, itt, itt ülök. Abban, amit ma elmondott, Hát, úgy tűnik, hogy ön ugyanúgy meg van győződve arról, mint én, hogy jobban ki tudjuk használni az Európában élő lehetőségeket, hogyha megszabadítjuk a vállalatokat azoktól a fölösleges bürokratikus terhektől, amelyeket Európa ró rájuk. A parlament támogatta ezt az agendát. Áprilisban a Foglalkoztatási Bizottságban elfogadtunk egy sor ajánlást, amely elősegítetné a munkahelyek teremtését. Ebben a jelentésben több EU fel fellépést kértünk a bürokrácia csökkentése érdekében. A konzultációs folyamat, a top 10 konzultációs folyamat kapcsán is az volt a célunk, hogy 30%-kal csökkenjen a bürokratikus teher 2020-ig. Sok üzleti szövetség, a CBI, Business Europe, a European Small Business Alliance, mások is támogatták mindezt. Ön kötelezettséget vállal amellett, hogy kitűz egy célt, miszerint az EU által a vállalkozásokra rót bürokratikus teret csökkenti? Ahogy mondtam, én sok mindent hajlandó vagyok csinálni, bármit, ami működik. Hogyha ez egy olyan javaslat, ami eredményeket hoz, akkor, akkor meg fogom tenni. De azért óva inteném önöket valami re valami miatt. Amikor Európában vállalatokkal, különösen kis és közepes vállalatokkal beszélünk, most szerintem az eddigi eredmények nem nagyon lelkesítették őket. Itt nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy eddig mit tettünk. Jean-Claude Juncker arra kérte engem, hogy ezt vállalja magamra, amiben önök megerősítenek. Nagyon sokan azt mondják nekem, hogy hát már olyan sok mindent tettünk. De hogyha vállalatokkal beszélünk, akkor teljesen más képet tárnak elém. Az önök segítségével tehát elkezdünk majd konkrét lépéseket tenni, hogy a hentes, a pék, különböző szolgáltatások nyújtói azonnal megérezzék, hogy csökken a rájukra nehezedő bürokratikus teher. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Azt hiszem, hogy őszintébbeknek kell lennünk a tagállamokkal is, hiszen nagyon könnyű bűnbaknak kikiáltani az európai szabályozókat az ilyen bürokratikus teher miatt. De milyen sokszor kikényszerítik ezt a bizottságtól tagállamok? Nagyon gyakran azért állunk elő egy jogalkotási javaslattal, mert különböző érdekcsoportok fogalmazták ezt meg, és azután végül ezek az érdekcsoportok, miután érzik a, a szabályozás súlyát, azt mondták, hogy nem is volt rá szükségük. Tehát nagyon nagy óvatosságra, elővigyázatosságra van szükség, hogy hogyan kommunikáljunk azok felé, akik segítségünket kérik. Wikström asszony, köszönöm elnök úr, és üdvözlöm Önt, Timmermans úr. Valamennyien egyetérthetünk abban, hogy az európai választások egyfajta riasztó, ébresztő voltak számunkra. Jogosan követelik a polgárok, hogy az aggájukra figyeljünk oda. A petíciós bizottság elnökeként szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az én szakbizottságom minden évben több ezer polgárok által benyújtott panasszal foglalkozik, és ezek közül sokan az EU jogszabályokkal függenek eh, össze. Ez egy aranybányát jelentik ezek a petíciók, hiszen ezekből kiderül, hogy az itt ebben a házban elfogadott jogszabályok eh, milyen hatást gyakorolnak eh, a kontinensünkön élőkre, az EU polgárokra, és arra is rávilágítanak, hogy lehetne javítani a jogszabályokat. Ön, mint első alelnök és a jobb jogalkotás felelőse, most önhöz intézem a következő kérdést. Hogyan szeretné javítani az együttműködést a három intézmény között, hogy a lehető legjobb fel tudják használni az EU polgárok által benyújt petíciókból származó információkat. És másik kérdés, személy szerint önnek mit jelent a better lawmaking? Az első kérdésére hogyha meghívnak a petíciós bizottságba, örömmel elmegyek, és tanulmányozni fogom e, ezeket e, az anyagokat, illetve hogy hogyan reagáltak a petíciókra. Tehát általánosságban így tudok reagálni e, ezekre a petíciókra. És saját talán esetenként is, hiszen bár időnként jogi szempontokból kell megvizsgálni ezeket a petíciókat, ezt nyilván nem tudom felvállalni de általánosságban igen, szeretném ismerni ezeket a petíciókat, mert ezek segítenek abban, hogy javítsunk a jogalkotáson, rávilágítanak arra, hogy hol vannak a problémák, és hogy kit lehet hibáztatni, lehet, hogy a bizottságot, lehet, hogy egy másik intézményt, lehet, hogy a tagállamot lehet, vagy célszerű hibáztatni valamelyik szabályozás miatt. Nyilvánvalóan profitálhatunk egymás tapasztalataiból, és hogyha erre partnerként felkér engem, akkor ezt örömmel együttműködök önnel. A másik, hogy mit jelent nekem személyesen a jobb minőségű jogalkotás. Az például, hogy valakinek van egy péksége, ne kell, hogy fél napot töltsön arra, hogy eh, formanyomtatványokat tölt ki három különböző intézmény számára, és hogy a pék eh, nagyobb eh, nyereségre teljesen szert, és felvessen még két embert ehelyett. Ez számomra a jobb jogalkotás. Köszönöm szépen, Timmermans úr, Cifka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Timmermans úr, szeretnék egy kicsit visszatérni a jogalkotási folyamatra, illetve azokra a fellépésekre, eh, amelyeket eh, hát együtt kell majd eh, megtennünk annak érdekében, hogy a jogrendszert karcsúsítsuk, ugyanakkor annak érdekében, hogy a szubszidiaritás és az arányosság teljesüljenek konkrétan a KKV-kra vonatkozóan és a környezetvédelmi és szociális szakpolitikákra vonatkozóan annak érdekében, hogy ne lépjük túl az európai jogköröket, és elkerüljük a bürokráciát. Konkrét kérdéseket szeretnék feltenni az Európai Bizottság létre fog-e hozni egy független monitorozó rendszert a szubszidiaritás vizsgálatára? Itt egy független rendszerre gondolok, a bizottságon kívül működőre, hiszen kívülről jobban látszanak a dolgok. Köszönöm szépen. Tapasztalatom azt mutatja, hogy a szubszidiaritás mindenkinek mást jelent. Úgy gondolom, hogy az első lépésünk meg kell tenni az, hogy világosan meghatározzuk, hogy mit is jelent. Úgy gondolom, hogy sokat profitálhatunk abból, hogyha a nemzeti parlamentekkel együtt működünk, ahol ugye a szubszidiaritási és arányossági ellenőrzés most már rutin feladattá vált. Úgy gondolom, hogy lehet javítani a helyzetet, úgy gondolom, hogy az egyes biztosoknak el kell menniük a nemzeti parlamentekbe, hogyha sárga vagy narancskártyát kapnak, el kell, hogy mondják a nemzeti parlamenteknek, hogy egy adott javaslat miért fontos, miért szükséges. Nagyon sok visszajelzést kaphatnak a nemzeti parlamentektől a rendszerre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy pontosan elemeznünk kell azt, hogy mi a célja a szubszidiaritásnak. Ez szerves része lenne egy új intézményközi megállapodásnak a jó szabályozásról. Most van-e szükség egyfajta független watchdogra, amely monitorozza a szubszidiaritást? Nem hiszem, hogy ennek igazán nagy lenne hozzáadott értéke. Amit hiszek az az, hogy nagyobb együttműködésre igenis szükség van a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között ebben a folyamatban, ugyanis engem hatszor választottak be a holland parlamentbe, és amikor először választottak meg, akkor még semmilyen rendszer nem létezett eltéren. Most viszont már elég jól kidolgozott, kialakult szubszidítás ellenőrző rendszerünk van, de el eh, kell, hogy mondjam, hogy eh, sokszor eh, egyszerűen arra használják, illetve arra élnek vissza vele, hogy olyan javaslatokkal szembe menjenek, ami egyszerűen nem tetszik valakinek. Ugye arra lenne való ez, hogy megvizsgáljuk, hogy Európának van-e jogköre, nem arra, hogy tetszik-e nekünk egy adott javaslat. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, hogy itt van, és üdvözlöm, amit az alapjogokról mondott. És hogy a többi nemzetközi szervezettel is együttműködne, mint a Velencei Bizottság vagy az Európa Tanács. De esetleg hallhatnánk többet arról, hogy mit tervez annak érdekében, hogy a jogállamiság a válság idején is hatékony legyen. Tehát, hogy hatékonyabb szankciók is lehetségesek legyenek, amennyiben eh, a demokrácia elvét eh, rendszeresen megsértik, és rendszer szerűen. És hogyha egy tagállamban nem sikerül a jogállamiságot garantálni. Hogyan eh, garantálja azt, hogy ez a mechanizmus átlátható, egységes módon vonatkozik az összes tagállamra? Nyilvánvaló, hogy ha fellépünk, vagy nem lépünk fel, én, vagy a bizottság, akkor az a benyomás támad, hogy bizonyos tagállamokat kipécézünk másokkal, meg nem törődünk. Ez nem tisztességes így. Megpróbálunk objektívek és pontosak lenni a problémák vizsgálatában. És nem csak azért, mert az egyik ország sokat szerepel a hírekben, és ezért másokat elhanyagolunk, amelyekről nem beszélünk. Vagy úgy szintén kihívásokkal szembesülnénk. De most komolyra fordítva a szót, itt az Európai Unió a bizottság hitelességéről van szó. Tehát nagyon pontosnak kell lennünk, nagyon pártatlannak kell lennünk a vizsgálatunkban, és a pontos jogi normákra kell alapoznunk tevékenységünket. Természetesen profitálhatunk más szervezetek munkájából, nagyon sok jó példát láttunk európai szervezetek részéről, NGO-k részéről, az alapjogi ügynökség részéről, és így tovább. Végzetül pedig megvannak az eszközök, megvannak a lehetőségek, hogy fellépjünk és végzetül ott van a hetes cikk, amelyel élhetünk, tehát nem új eljárásokra van szükségünk, nem új jogalkotási lépésekre, hanem politikai akaratra, hogy a meglévő szabályok betartásra kerüljenek. És Európai Unióként így fognak tesztelni minket, hogy megvan a politikai merészségünk, hogy felszólítjuk a tagállamokat, hogy tartsák be a normákat, amelyeket aláírák, aláírtak és amelyeket ratifikáltak a nemzeti parlamentek. Tehát, ha egy szerződést ratifikál valaki, akkor tartsa be. Köszönöm szépen. Korassa Bilda azt kap szót. Köszönöm szépen Timmermans úr, hogy kurzust szeretne váltani. Hiszen az Európai Bizottságban nagyon sokan egy bürokratikus intézményt látnak. Az Európai Bizottságnak teljesíteni kell, és be kell bizonyítani, hogy lehet benne bízni. Tehát milyen tervei vannak annak tekintetében, hogy a tagállamok alkalmazzák az irányelveket, és pedig bürokrácia nélkül, hogy önt idézzem. Tehát az Európai Bizottság újjá alakítása program az ön számára? Azt jelenti a javaslat, hogy több hierarchia lesz, vagy több politikai vita a tagállamokkal, hogy egy teljesen korrekt európai jogalkotás alakuljon ki? Tehát vannak például olyan fontos témák, mint hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés, a diszkrimináció ellenes európai jogalkotás. Tehát például a gyermekek jogai, a nemek közötti egyenlőség, az átláthatóság tényleg a bizottság figyelmének középpontjában lesz? Köszönöm. Ja. Ez egy korábbi svéd kollégámra emlékeztetett, de nem említem a nevét. Igen, meg kell változtatnunk a munkamódszerünket, ha sikeresek akarok lennünk. Ha sikeresek akarunk lenni. Hiszen tényleg van egy ilyen hírünk, hogy bürokratikusak vagyunk, nem vagyunk eredményesek. Tehát meg kell változtatnunk a munkamódszerünket. Én pedig nagyon átlátszó, transzparens akarok lenni abban a tekintetben, hogy hogyan változtatjuk meg a jogalkotásunkat. Szeretnék egy intézményközi megállapodást a parlament és a tanács között, hogy meg tudjuk megfelelő módon vizsgálni a javaslatainkat az egész folyamat során. És konkrét eredményeket akarok. Azt akarom hallani, hogy a KKV-k azt mondják, hogy tényleg működik. És nem azt, hogy ah, megint itt van valamilyen administratív teher. Amíg ezt nem halljuk, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Nem leszünk sikeresek. Ami az alapjogok védelmére vonatkozik, ez egy olyan dolog, amely minden biztos felelősségi körébe tartozik. Az én horizontális pozícióból adandóan beszélnem kell az egyes biztosokkal a saját területükről, hogy foglalkoznak-e az alapjogokkal, és pedig, hogy megfelelően foglalkoznak. -e. Nincs kétségem, hogy ez így is lesz. Tehát két napig beszéltünk, és tényleg lehengerelt kollégáim határozottsága, hogy eh, hogyan akarják az alapjogok kérdését beépíteni munkájukba, ami például olyan dolgokra vonatkozik, horizontális dolgokra, mint a gyermekek jogai. Úgy hiszem, hogyha nem vagyunk jobbak, ha nem garantáljuk a gyermekeink védelmét az elkövetkezendő évek során, ha nem mutatunk fel konkrét eredményeket, hogy hogy védjük a gyermekeinket, akik nagyon sebezhetőek a társadalmainkban, akkor szerintem nagyon rossz szolgálatot teszünk, főleg a legfiatalabbak részére. Köszönöm szépen, Timmermans úr, Fajon asszony. Köszönöm szépen, itt vagyok, Timmermans úr. Szeretnék az emberi jogok és a bevándorlás kérdésére eh, rátérni. Javasolja-e ön, hogy az Európai Unió területére érkező, vagy már ott tartózkodó minden bevándorlónak az emberi jogait be kell tartani, nemük, etnikai hovatartozásuk, vallásuk, nyelvük, bőrszínük, fogyatékosságuk, szexuális orientációjuktól függetlenül és hadd kérdezem meg, hogy bizottsági alelnökként fel fog elépni annak érdekében, hogy a társadalmaink legkiszolgáltatottabb tagjait jobban védjük, így a romákat. Timmermans úr. Hadd had kezdjem a második kérdésével, ha megengedi. Évekkel ezelőtt amikor az EBS-nél e dolgoztam és kisebbségi jogokkal foglalkoztam, írtunk egy szerződést a romákról és a szintikről az európai térségben, és borzalmas eredmények jöttek ki. Borzasztó diszkrimináció, társadalmi kirekesztés, időnként önkirekesztés az oktatási és más társadalmi lehetőségekből, Na most ez 20 évvel ezelőtt volt, és hogyha megnézi ma a helyzetet, azt gondolom, hogy nagyon kicsi a javulás a romák és a szintik helyzetében. És úgy gondolom, hogy ez egész Európa hibája. Kudarcot vallottunk, cserben hagytuk ezt az európai közösséget, és kollektíva felelősségünket éren, hiszen E, nem tekinthetjük őket egyetlen ország állampolgárának. E, én nagyon elkötelezett vagyok e, az irányban, hogy az európai szervezetekkel együttműködve javítsuk a romák és a szintik sorsát Európa szerte. Ugye nagyon sok a vita a társadalombiztosás rendszerekkel való visszaélésekről, ugye és nagyon gyakran pont a romák és a szintik szenvedik meg a szankciókat, ők aztán nem tudnak hova tovább állni. A roma és szinti közösség jól megmutatja, hogy hol tartunk Európában, nagyon sok még a tennivalónk. Mm, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ugyanúgy meg kell védeni az alapvető jogait, de van még egy dolog, amivel tisztában kell lennünk, túl nagy a csábítás, az illegalitás csábítása, ugyanis ez jövedelmező lehet egyének és csoportok számára jobb illegálisnak lenni, mint másút téhen halni a jogokat be kell tartani, ugyanakkor fel kell venni a küzdelmet az illegalitással szemben, és kritikusan kell hozzáállni azokhoz a vállalkozókhoz, akik illegálisan foglalkoztatnak embereket, úgyhogy tudják is, hogy ez illegális. Engel úr. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Timmermans úr. Elolvastam a beszédei, cikkeit, válaszait és úgy látom, hogy a szubszidiaritási elvnek mérsékelt jelentőséget tulajdonít, és a nemzeti parlamenteknek is. Az első észrevételem a szubszidiaritás elve, mivel a lehető legjobb, leghatékonyabb szinthez kötődik, alapvetően nem az unió korlátozását jelenti, hanem az Európai Unió tevékenységének kiterjesztéséhez is vezethet. Úgy gondolom, hogy erről az utolsó dimenziójáról ennek az elvnek ön gyakran megfeledkezik. A szubszidiaritás, hogyha megfelelően értelmezzük, azt is jelentheti, hogy az Európai Unió több jogkört kap. Ezzel együtt, hadd tegyem fel kérdésemet, milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy erősítse a nemzeti parlamentek szerepét, és milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek erősebb jogköre ne veszélyeztesse az Európai Parlament jogköreit. Timmermans Mansur. Mindenek előtt az Európai Unió jogkörei bele vannak írva az Európai Unió szerződésébe, ezeket nem lehet a szubszidiaritással kibővíteni. Tudom, hogy vannak ilyen tendenciák különböző intézményeknél, talán még az enyémnél is, jól hangzó gondolatok, amelyek ezzel járnának, prioritást képező területeken. Mm, nekem azonban más a szubszidiaritásról alkotott képem. Nyilván ugyanarról az elvről az embereknek lehet különböző véleményük az energia szakpolitika is szerepel mondjuk a szerződésben, az Európai Uniós szintű fellépés az egyetlen, ami eredményeket hozhat a jövőben az állampolgárok számára. Nyilván szükség van itt az EU-s fellépésre. Az én elképzelésem a szubszidiaritásról az, hogy csak akkor intézkedünk magasabb szinten, hogyha a magasabb szint hivatott több eredményt hozni, és nem az alacsonyabb. Természetesen az olyan problémák esetében, amelyeket nemzeti szinten nem lehet megoldani, európai megoldásokat kell kialakítani. Ami a második kérdést illeti, lehet, hogy itt most nem vagyok korrekt önnel, vagy félretett, amit mondott. Én, én azt gondoltam, a konvent elején volt erről szó, félelemért azzal kapcsolatban, hogy versengés lehet az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Nekem az a képem alakult ki, hogy az elmúlt években egyre erőteljesebb partnerség alakul ki a Nemzeti Parlamentek és az Európai Parlament között mindenképpen javítani lehet ezt a helyzetet. A bevezetőmben is mondtam, hogy ezt az Európai Uniót nem fogjuk a tagállamok akarata eh, ellenében, vagy az állampolgárok akarata ellenében építeni eh, azért épül az Európai Unió, mert jobb eredményeket hozhat az európai állampolgárok részére. Na. Evelyn Régner. Köszönöm. A refittel kapcsolatos a kérdésem Timmermans úr. A közleményében, a refittel kapcsolatban az Európai Bizottság a fodrászokkal kapcsolatos jogszabályt emelte ki. Ez egy fölösleges bürokratikus akadálynak tekintik. Az európai szociális párbeszéd szempontjából ezt viszont támadásnak értékelhetjük az alapjogi karta 131. cikke értelmében, hiszen mindenkinek joga van a biztonságos munkahelyre, garantálni kell a biztonságos, egészséges munkahelyet mindenki számára, és ugyanakkor figyelembe kell venni a szociális megállapodás? forrásokat. Mit tervez ön annak érdekében, hogy a KKV-k adminisztratív terhét úgy csökkentse, hogy ez ne rontsa a munkavállalók és a fogyasztók érdekeit, munkakörülményeit. A jobb ne jelentsen kevesebbet vagy semmit, különösen akkor, hogyha környezetvédelmi vagy munkahelyi normák, szabványok forognak kockán. Két megjegyzésem lenne a jobb jogalkotás nem jelent deregulációt, és nem jelenteti azt, hogy csökken a munkahelyi védelem vagy a környezetvédelem szintje. A fodrászokkal kapcsolatos kezdeményezésből nem kellene következtetéseket levonni. Én úgy tudom, hogy az Európai Szintű Szociális Párbeszéd kapcsán született meg ez a gondolat, felkérték a bizottságot, készítsen el egy jogalkotási javaslatot, de hát a tagállamok nincsenek olyan helyzetben, hogy biztosítani tudják a fodrászok számára megfelelő biztonságos munkahelyi környezetet, és nem olyan kérdés ez, amivel nem kellene foglalkoznunk európai szinten. Persze, hogyha nemzeti szinten nem sikerül valamit megoldani, és akkor az emberek azt hiszik, hogy majd Európa meg tudja oldani, az, egy, az is lehetséges, de szerintem nem ezen az úton kellene járnunk. Nagyon sok lehetősége van az Európai Parlamentben a politikai pártoknak arra, hogy eldöntsék, mivel kívánnak foglalkozni. Ha a jövőben biztos leszek, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy egy európai szintű fellépés-e a szükséges válasz, például arra, hogy nemzeti tagállami szinten biztosítani lehessen az egészséges, biztonságos munkahelyet. Ehhez Európának kell lépnie. Miért nem tudnak ezzel a kérdéssel a tagállamok foglalkozni? Van a fodrászoknak belső piaci szervezete, ami az EU-s fellépést kérte, vagy pedig meg lehet ezt inkább szervezni tagállamokat? tagállami szinten. Hogyha a válasz az, hogyha a többség azt a konklúziót vonja le, hogy igen, európai szintű eh, megoldásra van szükség, akkor majd megteszem a szükséges gyakorlati lépéseket. De eh, sok eh, kultúrákban, a nemzeti szinten működő szervezetekben gondolkodva, én azért azt mondanám, hogy a tagállamok ezt tökéletesen meg tudják oldani saját tagállami hatáskörben. Köszönöm, Jár úr! Köszönöm, elnök úr, Timán Manszúr, üdvözlöm. A petíciós eh, szakbizottság tagjaként az alapjogi eh, kartára szeretnék eh, valamit rákérdezni. Az 51. cikk alkalmazásával kapcsolatban. Ugye a Lisszaboni szerződéssel már jogilag kötelezővé vált az alapjogi karta, és a polgárok közvetlenül hivatkozhatnak az alapjogi kartára viszont az 51. cikkben foglalt kritériumoknak nem felel meg sok gyakorlat, ugyanis itt európai polgárok saját maguk is eljárás indítását kérelményezhetik, de sok európai polgár úgy érzi, hogy a petícióhoz fűződő joga korlátozódik, és nem tudja teljesen kis teljesíteni. Hogyan tudjuk elmagyarázni a polgároknak, hogy a petícióhoz fűződő kötődő jogukat az EU alapjogi kartája, annak is az 51. cikke nem korlátozza. Végül hogyan kívánja ellenőrizni a tervevett hatás tanulmányokat. Igen, hát nem csak használtam, kicsit száz eh, dialektussal színesítve mondtam el a mondandómat. Ami a petíció kérdését illeti, örömmel egyetértenék a petíciós bizottság, vagy hogy hívják, igen, a petíciós szakbizottság eh, elnökével, illetve tagjával, ha arról van szó, hogy megnézzük, rendben van-e az 51. cikk. Erről szívesen beszélek. De hogy a petíciós joggal kapcsolatban vannak korlátozások, ez jogos, hiszen itt figyelembe kell venni a nemzeti jogot is és hogy valami a nemzeti jogban világos -e vagy sem, azt én nem tudom megítélni. De hogyha bármilyen nehézség van az 51. cikkel, akkor én hagyom magam szívesen meggyőzni arról, hogy itt valamit tennünk kell. Hogyha arról kell ítéletet alkotnunk, hogy egy javaslat eredményeképp éppen az születik-e meg, amire számítottunk, amit vártunk. Nos, arról kell gondoskodnunk, hogy az Európai Bizottság professzionális és független tanácsokat kapjon. Hát azok, akik nekünk tanácsokat adnak, azok az emberek nem szabad, hogy különböző érdekeket képviseljenek, biztosítani kell az összeférhetetlenséget, és azt, hogy ezek a szakértők elég szakmai tudással rendelkeznek, és emellett teljesen függetlenek a bizottságtól. Hogyha létezik ilyen értékelés, és a bizottság erre reagál, akkor ezt szívesen megosztom a parlamenttel, elmondom az érveinket, önök eldönthetik, hogy helyesen jártunk-e vagy sem, és ezzel is növelhetjük a transzparenciánkat. Köszönöm, Delbú úr. Delbú asszony. Üdvözlöm, Timmermans úr. Itt ülök balra. Igen, itt, erre felé. A szubszidiaritás kapcsán szeretnék feltenni egy kérdést. Köszönöm, hogy ön azt mondta, hogy pontosítani szeretné ezt a fogalmat. Jó. A válaszai, írásbeli válaszaiban is az szerepelt, hogy szeretne javítani az együttműködést a nemzeti parlamentekkel. A szocialisták és demokraták pártolják a nemzeti parlamentek szerepének megerősítését, illetve azt is, hogy a politikát közelebb vigyük az emberekhez. Ugyanakkor szeretnénk előmozdítani az európai projektet is, Úgyhogy nekem igazából ellentétes a félelmem, mint az előttem szólói. Hogyan kíván gondoskodni arról, hogy a szubszidiaritás elve ne legyen ürügy a döntéshozattal késleltetésére, blokkolására azok részéről, akik az EU projekt kudarcát kívánják. Timmermans úr, tessék! Igen, hát a veszély az egyértelmű, nyilvánvaló a tagállamokban jelen van. Jeleztem azt is, hogy ismerek olyan konkrét eseteket, még az általam legjobban ismert országban is, amikor azt az érvelést használják, hogy ugye az EU nem rendelkezik hatáskörül egy adott területen, pusztán azért, mert valakinek nem tetszik a kezdeményezés. Ez a nemzeti parlamentek jogkörének a kifordítása a lényegéből. A szubszidiaritás ugyanis nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy az Európai Unió rendelkezik-e jogkörrel az adott területen való fellépésre, és mi alapján, ugye a szerződés alapján, aztán ugye van az arányosság. Azt kell megvizsgálni, hogy az az eszköz, amit az Európai Unió javasol, megfelelő eszköze a kitűzött cél eléréséhez. Ezt a két dolgot kell elemezni, értékelni a nemzeti parlamenteknél. Ezt világosabbá kell tennünk a nemzeti parlamentekkel együtt, mert én is mondtam, hogy kicsit túl gyakran használják ürügyül ezt az eszközt. Ma tartalom ellenőrzésére szolgál az Európai Bizottság kezdeményezési jogát, illetve az Európai Parlament társjogalkotói szerepét nem lehet ezáltal csökkenteni a nemzeti parlamentek részéről. A jogalkotási folyamatba, hogyha bele akarnak szólni, akkor a saját kormányukhoz kell, hogy forduljanak, a tanácson belül ugyanis ez képviselve van. Gressle asszony. Köszönöm szépen Köszönöm ezt az izgalmas délutánt. A belső auditálás is az öntárcájához tartozik, és a Költségvetés Ellenőrző Bizottság érdeklődik az iránt, hogy hogyan garantálja ennek az auditáló egységnek a tényleges függetlenségét. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem, hogy eh, egy eh, auditálási felülvizsgálati csoportot is létrehozna, amelyben ön is helyet foglalna, hogy összeüljenek és megbeszéljék a belső vizsgálat eredményét, és hogy ezt rendszeresen tematizálják is. Köszönöm. Tudja, a bizottságnak kiváló emberei vannak, most néhányat megismertem, és nagyon nagy benyomást tettek rám. Főleg azok, akik ezekben az auditáló szolgálatokban dolgoznak, hiszen kiváló emberek, és a jövőben is nagyszerű munkát fognak végezni. Garantálom a teljes függetlenségüket. Hogyha nincs függetlenség, akkor nem tudják elvégezni a munkájukat. Ügyelni fogok arra, hogy sokkal inkább az eredményt ellenőrizik. Tehát, hogy mi az, ami a végén a dolgokból kijön. Tehát most ez a dolog 40%-a, de legyen több. Akkor tényleg van belőle valami. Akkor sokkal jobb lehet a munka. Úgy gondolom, hogy ezt az auditálási szolgálatot függetlenebbé kell tenni a főigazgatóktól is. Szerintem ezt úgy tehetjük meg, hogy ne legyen interferencia a főigazgatóságok és az ő ajánlásaik között. Tehát hogyha vannak ilyen esetek, vannak ilyen ajánlások, akkor ezeket meg lehet szívelni, vagy nem. És a parlament pedig megnézheti, hogy a bizottság mit tett az ajánlásokkal. És így mi is javulhatunk, és önöknek pedig nagyobb lesz a rálátás arra, hogy mit csinál a bizottság. Igen, én fogom ezt a munkát felügyelni, és a bizottsági kollégáim ajánlásait is figyelembe veszem, és természetesen gondoskodom arról, hogy az auditálások eredménye is átvételre kerüljen. Negreszku úr. Köszönöm. Hogy a döntéshozatali folyamatot javítsuk, ennek érdekében az Európai Bizottság eh, hasznosabbá szeretné tenni a hatástanulmányokat. És az Európai Bizottság 2014 végéig új szabályokat is ígért. Az egyik probléma a múltban a transzparencia, illetve a transzparencia hiánya volt. Mennyire voltak függetlenek ezek a hatástanulmányok, és mi lett az eredményük? Alelnök úr, el tudná mondani, hogy véleménye szerint eh, hogyan lehet javítani ezt a folyamatot? Hogyan lehet eh, a hatás tanulmányok ajánlásait jobban átültetni a gyakorlatba? és hogy szeretné ezt elválasztani az adatgyűjtéstől. És román képviselőként el kell mondanom, hogy nagyon fontos számunkra a transzparencia, legyen szó a strukturális alapokról, vagy akár Schengenről. Köszönöm. A hatástanulmány természetétől adódóan nem a bürokrácia első impulzusa. Tehát, hogy legyen egy jobb javaslat a polgárok számára. Tehát, ha hatástanulmányt készítünk, akkor a politikai figyelmem arra irányul majd, hogy a bizottság szolgálata a lehető legjobbat tegye a hatástanulmányok tekintetében. Amennyiben a hatástanulmányt megvizsgáljuk a hatástanulmányokkal foglalkozó körében, akkor ott jelen van a szakértelem. És biztos, hogy a szakértelem gondoskodik arról, hogy a lehető legjobb eredménye legyen az ajánlásoknak. És ezek után pedig a bizottsághoz visszakerülnek a javaslatok, hogy változtassanak rajta. Biztos vagyok benne, hogyha a hatástanulmány több politikai figyelmet kap, akkor jobb hatása is lesz. Amit a bizottság tesz, az, az hogy szeretnék javítani a jogalkotáson, az egész jogalkotási folyamatot. Tehát első olvasat, második olvasat, döntéshozatal, mi történik a parlamentben, mi történik a tanácsban. Tehát ezt mind-mind meg kell vizsgálni hatástanulmányokkal, hiszen elég gyakran van az, hogy a negatív hatás rossz. Az emberekre, az üzletre, tudjuk, hogy lobbiznak az érdekcsoportok, és sok minden, sok elem változhat meg. És néha a javaslat természet is megváltozhat. Tehát teljes átláthatóságra van szükségünk az egész folyamatban. Tehát mind a három intézményre szükségünk van amely jogalkotással foglalkozik, hogy vegye ki a részét a hatástanulmányokból. Tehát ez igazából nem csak a bizottság és a parlament feladata, ez természetesen többiek feladata is, tanácsi is. Hölgyeim és uraim, az utolsó kérdést Gál asszony teszi fel. Egy pillanat. Timmermans úr. Kettő perce van a kérdésre, utána pedig öt perce van, hogyha óhajtja hogy tartson egy záró nyilatkozatot. Tehát ezt rögtön a válasza után megteheti. Tehát használhatja az öt percét. Akkor gálaszony. Timmermans úr, közelről láttam azt, hogy hogyan sértik meg a nemzeti kisebbségek sorsát. Nagyon jónak tartom, hogy a bizottság nem ismer kompromisszumot az alapjogok betartatásánál. De hogyha itt objektív vizsgálatokon, tényeken nyugszanak ezek a dolgok. Van egy jó példám. Tehát például... Uh, Tehát itt például a Magyarország igazságszolgáltatás helyzete most a tagállamok átlaga felett van. Tehát az igazságszolgáltatási eredményeink például jobbak, mint Franciaországban. Tehát ez azt mutatja, hogy a tények mást mutathatnak, mint a nem tények. Még Magyarország esetében is. Elég gyakran mondják, hogy milyen Magyarország vádolják alaptalanul. Tehát hogyan garantálja azt, hogy objektíven figyeli meg, tényszerűen figyeli meg a dolgokat, és hogyan védi meg azokat, akiket igazságtalanul támadnak. Köszönöm. The biggest enemy of... Az alap jogok és az emberi jogok védelmének legnagyobb ellensége, úgy mondanám, hogy a hogyan mit foglalkozzunk vele. Amikor orosz kollégámmal, Lavrov miniszterrel beszélgettem, bármikor, amikor az oroszországi helyzetről mondtam valamit, akkor mindig visszavágott, hogy na de mi van Hollandiában, vagy mi van itt vagy ott. Ez nagyon gyakran a bírálatot igazságtalannak tartják az érintettek. Az egyetlen megoldás erre az, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, amikor csak egy országban egy helyzettel foglalkozunk. Az emberi jogok ügyét mindenütt akarjuk erősíteni, az alapjogokat mindenütt akarjuk erősíteni, és ezt teljesen semleges módon tesszük meg, ez teljesen független az éppen vizsgált tagállamtól. Orbán miniszterelnökkel kapcsolatban mondtam, hogyha a miniszterelnök úr minden egyes kis kiszólásaira eh, kellene reagálnom, akkor ez plusz egy napos munkát jelentene, de hát ez a politika természetéből adódik. Magyarországgal és más országokkal kapcsolatban is meg kell nézni a jogi tényeket, meg kell nézni a polgárok panaszát, a jogi fejleményeket, a társadalom tényleges helyzetét, beszélni kell eh, civil szervezetek képviselével, a sajtóval, országban, és akkor tudunk kialakítani átfogó képet a tényleges helyzetről. És persze lehet mondani azt, hogy hát jöjjenek el az országba, és nézzék meg. Nem, az a válasz az, hogy minden egyes helyzetet saját jogán fogunk vizsgálni, és nem fogunk kettős mércét alkalmazni. De miután ezt elmondtam, ugye mindig ér minket bírálat, hogy kettős mércét alkalmazunk, bármit is teszünk, de biztosítani kell azt, hogy ez ne legyen legyen indokolt bírálat, és valóban garantálni akarjuk azt, hogy sose alkalmazzunk kettős mércét. Elnök úr, akkor válaszoltam az utolsó kérdésre. Nem rablok el már túl sok időt a konklúzióimmal. Mindössze szeretném elmondani önöknek azt, hogy véleményem szerint nagyon sürgető az a munka, ami ránk vár a következő öt évben. Mélységes meggyőződésem az, hogyha a következő két évben nem sikerül újra megtalálni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikért mi dolgozunk, az európai emberekkel, akkor az európai projekt kerül veszélybe hogyha nem tudjuk újra megteremteni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikre azt mondjuk, hogy hát őket képviseljük, értük, dolgozunk, akkor ezek az emberek hátat fognak fordítani az európai projektnek. Az Európát az emberek hozták létre, gyönyörű módon, ez egy hatalmas siker, talán ez a legnagyobb béke projekt az emberiség egész történetében és amikor azt mondtam, hogy ember, men, akkor itt nem csak a férfiakra gondolkoztam természetesen, hanem tegyük hozzá a women is, ezt az angol nyelv e, sajátossága. E, a feleségem mindig mondja, hogy when God created men, he was joking, e, ott is ugye ez a férfi ember e, szójáték e, szerepel. De talán az európai integráció e, sikere már olyan nagy, hogy közben megfeledkeztünk arról, hogy ráébredjünk, ezt el is veszíthetjük, ha nem figyelünk oda. Az elmúlt néhány évben ezt egyre jobban kellett éreznünk, mert az európai projekt hatalmas kihívásokkal került szembe nagy, hatalmas gazdasági válságon mentünk keresztül. A 30-as évekbeli válság óta a legsúlyosabb válság sújtott sújtotta a világot. De, de említhetjük az arab világ fundamentalizmusát, vagy az Oroszország beli demokrácia hiány. A, a szülők félnek attól, hogy a gyerekeik rosszabb helyzetbe kerülnek majd, mint amilyen helyzetben ők voltak gyerekkorunkban. Nem lehet csak nemzeti válaszokat adni ezekre a hatalmas kihívásokra. Ugye a, mi a felhatalmazást az európai népektől, az emberektől kapjuk, az ő érdekeiket kell védenünk. És talán látják, az én portfólióm tulajdonképpen elég technikai jellegű de meg vagyok mélységesen győződve arról, hogyha nem tudunk konkrét eredményeket felmutatni, ha nem tudjuk újra megteremteni a kapcsolatot a, az emberekkel, a, a választóinkkal, azokkal, akiknek a jövője részben a mi tő, kezünkben van, akkor Eközben természetesen teljes mértékben tiszteletben tartjuk a sokszínűséget, mindent, ami az Európát jellemzi. De a következő években nem tudjuk megszervezni azt, hogy máshogy dolgozunk, ha nem tudjuk a munkakultúránkat megváltoztatni, ha nem tudunk a prioritásokra koncentrálni, ahogyan Juncker úr is elmondta, ezek az intézmények akkor tökéletesen elműködnek itt a brüsszeli blablában. De mi lesz ennek a jelentése az európaiak számára? Akkor nem fog történni semmi. Mert ha Európának egy nagy előnye, minősége van, ami az összes többi kontinens fölé emeli, ez az alkalmazkodási képessége. Képes alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg tudjuk tenni, sikeresek leszünk, és néhány év múlva a gyerekeinknek azt mondhatjuk, hogy jobb helyzetben hagyjuk magunk mögött ezt a kontinens, mint ahogyan tíz évvel ezelőtt átvettük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Timmermans úr, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy nagyon pontosan betartották a felszólalási időt. Az elnökök konferenciájának tagjai, akik kiértékelik most ezt az ülést, 18 órakor találkozik, tehát 18 órakor.